Good afternoon, colleagues, and welcome to this. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök a meghallgatásunkon, amelynek címe a javasolt szabályok az Európai Unióban az elektronikus kommunikáció során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről. Mindenkit köszöntök vendégeinkkel egyetemben. Nagyon érdekes és fontos dossziéról van szó. A az Állampolgári Jogi Bel és Igazságügyi Bizottság munkájának egyik legfontosabb eleme ez. Laurisztin asszonynak köszönetet is mondok, ő az előadó, az árnyék előadókat is meg fogjuk majd hallgatni, az ő munkájukért is most rögtön köszönetet mondok. Nagyon érdekes ez a dosszié, és nagyon fontos, nagy jelentőségű. Természetesen, mivel meghallgatásról van szó, szakértőket hívtunk, és nagyon érdekes előadásokat fogunk hallani. Biztos vagyok benne, hogy a képviselők idővel egyre nagyobb számban lesznek jelen. Néhány szóban összefoglalnám a mai témánk lényegét, utána pedig bemutatom a panel szakértőit, és miután az ő előadásaikat meghallgattuk, kérdésekre és válaszokra kerül sor. Az első részben intézményi szempontokról fogunk beszélni, az elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletjavaslatról. Természetesen a meghallgatás az interneten élőben követhető, minden előadást és hozzászólást rögzítenek. Nos, miről is van szó, kedves kollégák, a bizottság javaslatáról, amelyet 2017. januárjában nyújtott be. A rendelet az elektronikus kommunikáció során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről szól. A 2002-es E adatvédelmi irányelv módosítója ez. Az elektronikus hírközlési ágazatról van szó. Ez az irányelv kiegészíti, illetve ö, még konkrétabbá teszi az adatvédelemről szóló irányelvet. Mindezt az alapjogok védelméről szóló hetes cikk rendeletnek megfelelően, amely az alapjogi karta hetes cikke, tehát nagyon fontos technológiai és gazdasági fejlődést vesz figyelembe az elektronikus írközlési szektorban 2002 óta, hiszen új szolgáltatások jelentek meg az interpersonális kommunikációban, és ezek párhuzamosan léteznek a többi szolgáltatással, tehát szükség van arra, hogy a magánéletvédelme megvalósuljon, illetve az adatvédelem is. Ezeket a szolgáltatásokat még az e-privacy 2002-es, 2002-58-as irányelben nem vették be, és ez a rendelet, az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet figyelembe veszi a jelentős változásokat, és az Európai Bíróság esetjogát is, tehát mindent az fejlemények, a fejleményekhez igazít, annak érdekében, hogy ugyanolyan védelmet biztosítson mindenki számára, függetlenül attól, hogy milyen kommunikációs szolgáltatást használ. Rengeteg eszközel már az interneten rendelkezésre, a sütiktől kezdve egyéb más eszközökig, amelyekkel követhetők a felhasználók ez a rendelet az általános adatvédelmi rendelet előírásain túlmegy, tehát nem, mehet, nem lehet ennél gyengébb, és hozzá kell, hogy járuljon a digitális egységes piaci stratégia megvalósításához. A meghallgatáson ennek a javaslatnak az egyes elemeit fogjuk tárgyalni, meghallgatjuk az egyes képviselőket, a hírközlési ágazat képviselőit, a távközlési cégeket, adatvédelmi hatóságokat, fogyasztók képviseleti szervezeteit, és így tovább, azért, hogy a lehető legátfogóbb képet alkothassuk a témáról, amelynek Laurisztina asszony az előadója. Az alapos elő bevezetőm után most azt remélem, hogy szakértőink még egy ennél is érdekesebb és részletesebb elemzést nyújtanak nekünk arról, hogy hol is tartunk. Mondom még egyszer, hogy az előadások után kérdéseket lehet feltenni, tehát kérem, jelezzék majd a titkárságnak, hogy szólni kívánnak-e. Még az előadások alatt is jelentkezhetnek. Tehát az első rész következik az intézményi szempontokat fogjuk megvizsgálni. Először a bizottság képviselője következik, aki a DG Connect igazgatója, Despina Spanu. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk, és 10 percre átadom önnek a szót. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Morales úr. Azt hiszem, hogy igen kiváló eredményt értek el, hogy ilyen sokan eljöttek erre a meghallgatásra. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ennyi európai parlamenti képviselő illesztette be a programjába ezt a meghallgatást. Én néhány hónappal ezelőtt kezdtem ezen a portfólión dolgozni. Korábban a fogyasztóvédelem területén voltam aktív, és önök közül néhányan ö, ismernek is ezzel kapcsolatban. Nagyon tulajdonképpen nagyon nagy része ennek a területnek átkerül a fogyasztóvédelemről az adatvédelmi területre. A fogyasztókat most már nem csak az ár, illetve a választék érdekli, hanem az is, hogy a digitális világban az adataikat, a életüket megvédjék. Múlt pénteken egy nagyon fontos fejlemény következett be, a g 20 miniszterei találkoztak és nyilatkozatban állapodtak meg a digitális gazdaságról, illetve arról, hogy itt a fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Mindez egy védelmi csúcson alapult, amely a múlt hónapban került sor, és ott a magánélet, illetve a személyes adatok védelme a tíz legfontosabb terület közé került, amelyek prioritást jelentenek a társadalom digitális átalakulásában. Azt is szeretném elmondani, hogy ezen a csúcson Európa példamutatóként szerepelt, mi nem csak, hogy szabályokkal rendelkezünk, hanem még ennél is többen, és ezt szeretnék itt is elérni ezzel a javaslattal. A rendelkezésemre álló időt tehát arra használom föl, hogy elmagyarázzam, mi volt a javaslatunk mögött meghúzódó logika, és remélem, hogy konstruktív eszmecserét tudunk folytatni. Nagyon fontos szakértőkből és képviselőkből álló panelt állítottak össze. Miért állt elő a bizottság tehát ezzel a javaslattal? A legelső szempont nyilván a magánélet védelme. Biztosítani kell tehát ezt az elektronikus világban, írott, illetve szóbeli kommunikáció esetében. Ugye ugyanaz a védelem kell, hogy vonatkozzon, az elektronikus kommunikációra is, mint a többire. Egy személy jelen tartózkodási helye, illetve érdeklődési körei, és így tovább, igen, nagyban visszakövethetők az elektronikus kommunikációból is. Ez itt most jogi entitásokra is vonatkozik, tehát nem csak magánszemélyekre, nem úgy, mint az általános adatvédelmi rendelet, hiszen ott természetes személyekről van szó, de itt most mondom, hogy a jogi személyeket is bevesszük. Az üzleti titok például egy fontos elem. Egy másik indok a szólásszabadság védelme, illetve, az információ, illetve az információ szabad áramlásának a biztosítása és ez lehetővé teszi a vállalkozások virágzását is. Ez persze szorosan kapcsolódik az adatvédelmi rendelethez, van egy ilyen szempont, modernizáció következetbe, és persze azért a magánélet védelmét garantáló irányelv hatóköre más. Eltér az Európai Alapjogi Karta 8-as cikkére alapoz, a magánélet védelmére vonatkozó irányelv. Itt viszont a kommunikáció bizalmasságára alapozunk, ez pedig az alapjogi karta hetes cikke. Tehát más a hatály, és ahogy mondtam, nem csak a személyes kommunikációra terjesztjük ki ezt, hanem a természetes személyekre, hanem a jogi személyekre is, és mindenfajta kommunikációs formára. Mik a célkitűzések? Az első nagyon erős magánélet védelmére vonatkozó szabályok az elektronikus kommunikációban. Morales úr most említette, hogy a javaslat célja az is, hogy a technológiai fejlődést figyelembe vegyük az elmúlt időszakban. Tehát új szolgáltatások jelentek meg, amelyeket az állampolgárok, a fogyasztók használnak és nagyon fontos volt, hogy a beleegyezésre vonatkozó szabály az a harmadik felekre is vonatkozzon, amelyek hozzáférnek például egy felhasználó számítógépéhez, telefonjához, vagy ezen eszközökön információt tárolnak, mint például ugye a sütik, amelyek információt tárolnak ilyen eszközökön. Azt hiszem, mindez egyébként tükrözi az ezen a területen eddig elvégzett munkát. A 29-es cikk munkacsoportja foglalkozik ugye az adatvédelemmel. 2015-ben kiderült, hogy több mint 16 ezer ilyen kuki, ilyen süti volt használatos, és kiderült az is, hogy a honlapoknak javítani kell a tájékoztatás módját, méghozzá azt, hogy hogyan kapják meg a felhasználó beleegyezését, hozzájárulását a felhasználáshoz. Azt jelenti mindez, hogy a felhasználó teljes mód, teljesen tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy mi történik. Két jogorvoslati javaslattal éltünk. Az egyik, hogy az internetbőgészőknek legyen olyan lehetősége, olyan funkciója, hogy a felhasználó végberendezésén az ilyen eszközök tárolását megtiltsa, illetve egy másik, hogy a telepítéskor lehessen egy ilyen funkciót választani, hogy a magánéletvédelmének a beállításai könnyen elérhetők legyenek. Ezt sikerrel tesztelték már, ahogy ezt tudjuk. A másik célkitűzés a tisztességes, egységes játékszabályok megteremtése volt, tehát az összes piaci szereplőre ugyanazok az jogszabályozási keretek vonatkozzanak. Ez azt jelenti, hogy garantáljuk, hogy jogbiztonság létezik, megvannak a jogi keretek, amelyek minden modellre vonatkoznak, amely belép a piacra. Változik a technológia, az emberek nem használják a hagyományos kommunikációs módokat, hanem egyre inkább az internet által nyújtott a kommunikációra térnek rá. Előfordul, hogy az internetet csak és kizárólag erre használják, és tanulmányok mutatják, hogy sokan így vannak vele. A távközlési szolgáltatók szolgálata, szolgálatait, szolgáltatásait veszik tehát igénybe, viszont azok nem tartoztak a jogszabály hatája alá. És még egy okunk volt, a nemrégiben elfogadott adatvédelmi rendelettel szerettünk volna összhangba kerülni, illetve az elektronikus távközlési kódexsel, azért, hogy koherens legyen a jogi keret, ami erre a területre vonatkozik. Van egyébként egy negyedik célkitűzés, amelyről nem szabad elfeledkezni. A szabályokkal kapcsolatban mindig az szokott lenni az egyik probléma, hogy nehéz betartatni őket. A magánéletvédelmére vonatkozó szabályok esetén is meg kell ezt tenni, hogy betartsák őket. Ugyanazok a hatóságok a felelősek a szabályok betartásáért, amelyek ugye a múltban már tapasztalatot szereztek a piacsal kapcsolatban, tehát ezeket az új szabályokat is végre tudják hajtatni. Ezek voltak tehát a fő célkitűzések. Kérdés, hogy hol állunk a munkával most. A tanácsi munkacsoport már két eszmecserét tartott. Az első olvasatot remélhetőleg a Máltai elnökség alatt sikerül befejezni, és ezek után talán még gyorsabban tudunk az észtelnökség alatt előre haladni. A parlament munkája nagyon fontos e tekintetben, mert most kezdjük azonosítani azokat a témaköröket, amelyeket részletesebben kell elemeznünk. Remélem, hogy a mai délutáni a ma délutáni eszmecsere is gazdagítja ezt a munkát. A múlt héten ugyanis a 29-es munkacsoport elfogadott egy véleményt már, amely üdvözli a bizottság javaslatát, de szintén beazonosít gyenge pontokat méghozzá olyan pontokat, ahol látszik, hogy a védelem szintje nem megfelelő. Arra várunk tehát, hogy a húsvéti szünet után még az Európai Adatvédelmi Biztos is hivatalosan véleményt nyilvánítson. Tehát az időbeosztás, az ütemterv nagyon világos, és a piacnak, a hatóságoknak, de szerintem az állampolgároknak is nagyon fontos, hogy mielőbb elfogadjuk ezt, tehát az általános adatvédelmi rendelet végrehajtásokhoz a lehető legközelebben, mert az május 2000, 2018 májusában lesz, és úgy látom, hogy 50 másodpercet még kollégámnak tudtam adni. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartotta a felszólalási idejét. Nagyon örülünk, hogy Giovanni Petrelli is itt van, az Európai Adatvédelmi Biztos, és szeretnénk megkérni, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek! Nem szeretném, nem szeretnék visszaélni az idejükkel, és most azonnal elkezdem mondandómat, miután megköszöntem meghívásukat. Egy személyes anekdotával kezdeném és pedig azért, mert ez a téma személyesen is érint engem. Az olasz kormány képviselője voltam, a magánélethez való jogról szóló viták során, és amikor a távközlésről beszéltünk, akkor is nagyon fontos az volt, hogy olyan általános előírások legyenek, amelyek garantálják mindenkinek a személyiségéhez való jogot. Ez 97-ben volt. Most, 20 év elteltével új fejezetet szeretnénk nyitni. Ezúttal egy rendeletet szeretnénk hozni, amely általános előírásokat tartalmaz, ugyanazon témában, mint amelyel 20 éve foglalkoztunk. Tehát szeretnénk egy koherens jogszabályt alkotni, amely nem csökkenti, hanem növeli a biztonságot. Természetesen eh, technológiailag eh, semleges megoldást keresünk, amely jövőorientált. Éppen ezért örülök, hogy megoszthatom önökkel a saját tapasztalatomat, és néhány gondolatomat a javaslatról. A szóban forgó rendelet és az adatvédelem, mint említettem, nagyon lényeges, és az egyik legnagyobb eredménye a jelen jogalkotási ciklusnak. Hiszen mindenkinek szeretnénk garantálni a magánélet tiszteletben tartását a hetes cikk értelmében. Tehát a kommunikáció bizalmas jellege egy nagyon lényeges elem. Ahogy a 29-es cikkben is látjuk, a jelen vélemény 29-es cikkében üdvözlöm a bizottság javaslatát, amely pont ebbe az irányba mozdul el. És természetesen támogatom azt is, hogy rendelet szülessen a témában, hiszen a rendelet az azonnal hatályos, és így a harmonizáció és a konzisztencia magasabb szintjét éri el. Végezetül pedig még üdvözöljük azt az ambíciót is, hogy magas szintű védelmet nyújt a meta adatok és a tartalmak tekintetében is. Tehát ezt a célkitűzést teljes mértékben támogatjuk. És nagyon lényeges az, hogy az összes távközlési szolgáltató számára ugyanúgy legyen hatályos az adatvédelmi rendelet. És nagyon lényeges az, hogy reagáljunk a technikai fejlődésre, hiszen a fejlődés ezen a téren különösen gyors. A javaslat nagy mozgásteret biztosít az adatvédelmi hatóságoknak a saját területükön, így a jövőbeli európai adatvédelmi igazgatóság veszi majd át ennek a szerepét. És az egész Európai Unióban nagyon lényeges lesz ez. Ahogy a munkacsoport múlt héten összeült, néhány aggályt is megfogalmaztunk. Tehát a javaslat célja az, hogy magas szinten biztosítsa a magánélet tiszteletben tartását az elektronikus területen. A szabályok nagyon összetettek, és a meta adatok, a tartalomadatok, a terminálok adatai mind-mind a hatály alá esnek. Tehát a bizalom új szintjét érjük el, ezzel a komplexitással, ami bizonyos veszélyeket is magában rejtett. Másodszorban szeretném elmondani, hogy a legtöbb definíció, amelyen ez a rendelet nyugszik, különféle kontextusokban kerül megtárgyalására. Hiszen különféle európai rendszerek vannak az elektronikus kommunikációban. És uh, itt a verseny és piac fókuszált definíció nem elégséges ahhoz, hogy az alapjogokat biztosítani tudjuk. húsvét után szeretnénk publikálni megbeszéléseink eredményét. És nagyon fontos az, hogy megfelelő definíciókat is felhasználjunk. Harmadsorban különleges figyelmet kell szentelnünk az elektronikus kommunikáció során felmerülő adatok további feldolgozása tekintetében. Tehát, hogy az adatkezelők hogyan bánhatnak az adatokkal. Nem lenne értelme, hogyha könnyen lehetne ezeket az adatokat harmadik félhez eljuttatni. Tehát a védelem mindenképpen az információ érzékeny tartalmát veszi figyelembe. Végezetül pedig szeretném kijelenteni, hogy nem fogjuk elérni célunkat, hogy a magánéletet tiszteletben tartsuk, kemény követelmények nélkül, és a magánélet tiszteletben tartása kell, hogy legyen a vezérlő motivumunk. A munkacsoport tavaly már publikált egy véleményt, és november 4-én is elfogadtunk egy újabb jelentést a munkacsoport részéről. Véleményünkben konvergens és koherens megoldásokat javasolunk a legsürgősebb dolgok kezelésére. Hát itt a 29-es munkacsoport munkájára gondolok, és olyan területekre szeretnénk koncentrálni, ahol a legtöbb aggály felmerült. Ezen kívül nagyon sok területen tisztázó munkát kell még végeznünk. Szeretnék további lehetőséget teremteni, hogy a legérzékenyebb dolgokkal foglalkozunk, mint például a süti elleni védőfal, ezen kívül a metaadatok biztonsága is nagyon kockázatos terület. Természetesen a jogokat és kötelességeket is tisztázni kell, és nem csak a bűnüldöző szervek tekintetében. Most visszatérnék a rendelet tervezett céljára. A rendelet szeretné kiegészíteni a jelen jogszabályokat, és véleményem szerint pillanatnyilag nem megfelelő konzisztenciával, koherenciával rendelkeznek az adatvédelmi törvények, és szeretnénk növelni a meglévő általános adatvédelmi rendeletet, amelyet már négy éve tárgyal a parlament is. Nagyon lényeges a jövő tetinketében is, hogy az összes európai intézmény, ügynökség és hatóság megismerje ennek a dolognak a lényegét, így mondanom végén köszönöm figyelmüket, és remélem, hogy térünk majd a vitára, tehát én nem hagytam plusz időt a beszédem végén. Thank you very much, Giovanni. Why is everyone mentioning... Köszönöm szépen, Giovanni. Nehezen veszem kezembe a kalapácsot, de kérek mindenkit, hogy tartsa az időt. Frederik Borgézius az előadó. Ő az tanulmány előzetes eredményeit mutatja be és a bizottság jellemzést. Borgézius úr, az információért felelős oktató közben dolgozik az Amsterdami Egyetemen, specialistája a területnek. Borgézius úr, parancsoljon öni a szó, és amúgy üdvözöljük a szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök úr! Az e-privacy e, javaslatról írok egy e, anyagot. Ez egy nagyon ambiciózus javaslat, mivel 10 e, percem van pusztán, csak nagyon röviden fogom kiemelni azt a három területet a négyből, amiről beszélni szeretnék. A Wi-Fi tracking, tízes cikke, browserek, tracking wars, kommunikáció. Az első, ami a wifi keresést illeti. A jelenlegi 8 cikket úgy is lehet olvasni, ami azt mondja, hogy az embereket követni azzal, hogy a wifi vagy bluetooth jelzéseit követjük, ez megengedett. Hogyha ez ki is van plakátozva, hogyha valaki egy adott városban gyalogol, sétál, akkor lépésre követik. Nyilván nem fogják azt kiplakátolni, hogy kapcsolja ki valaki a Wi-Fi-t vagy a Bluetooth. ez nem elfogadható, éppen ezért mi egy két részből álló szabályt szeretnénk. A Wi-Fi és Bluetooth trackinget csak az illető személyengedélyével lehet elvégezni. Ez, hogy egy tömegről van szó, itt azonnal anonimizálni és agregálni kell az adatokat. Itt az adott cégek nem tudják követni az egyeneket. 29-es munkacsoport ezzel kérdéssel foglalkozik. A következő téma, a következő slide. Ez egy könnyű téma, a jelenlegi tízes cikkely, mert az szerepel, hogy a, a kuki kapcsán a felszámnak kell döntenie, a korábbi rendszer is azt gondolom, hogy ez egy jobb rendszer volt. Kimondta, hogy a brázereknek egy magánszféra barát default settingel kellett rendelkezniük. A 29-es cikkely munkacsoport érdekes javaslatot foglalkozott meg. A technológiai szempontból semleges elképzelés, amit meg kell vizsgálni, az az, hogy az e-privacy rendelet arra kell, hogy kérje a vállalkozásokat, hogy hasonló standardokat alkalmazzon, hiszen ez lehetőséget biztos darab, hogy valaki nemet mondjon a trackingre, a függetlenül a kukiktól. De hát a, a browsereknek a magánszféra barát default settinggel kell rendelkezniük. Ami a trekking vagy kuki falakat illeti, ez egy népszerű televíziós csatorna, információs csatorna. Valaki rámegy a weboldal, akkor ez jelenik meg, és azt mondja, hogy igen, ha egyetért, akkor ki kell a narancs színű mezőre. Ha egyetért azzal, hogy bizonyos trekking cégek, illetve egyetértően azzal, hogy kukikat használjanak ezek a cégek, hogyha valaki nem már vesz, akkor nem tud vezetni a weboldalra. Tehát ez az ingyen adott beleegyezést karikírozza. A következő. Én két lehetőséget neveztem meg. Az első, egyszerűen ezeket a típusú eh, trekking eh, falakat eh, be lehetne tiltani, ez világos szabályozás lehetne, de lehet egy másik megközelítést alkalmazni, mi szerint nem engedik meg ezeket, viszont ezzel fekete listát is teremtünk. Például um, az állami uh, adó finanszírozat weboldalon ez elfogadhatatlan, vagy kórházak weboldalain ők sem használnak trekking út. A weboldalak, amelyek monopól helyzetben vannak, szintén nem szólt, hogy használjanak ilyen trekking falakat. Ez már nüanszírozottabb. Tehát csak az első megoldás um, volna a célra vezetőbb a tilalom. A következő téma, a negyedik téma, és egyben utolsó téma ennek az előadásnak, ez a, a kommunikációs, uh, ez a kommunikáció bizalmassága, a hatos cikke azt mondja, hogy a felügyelet tiltott, a kommunikáció után költési nyomunkövetése tiltott, tehát telefonbeszélgetéseket, e-maileket nem szabad lefog, elfogni, lehallgatni. Néhány e, kivétel mellett, például a biztonsága, illetve a felhasználónak ebbe beegyezését kell adnia. Mi úgy érezzük, hogy ez egy jó rendszer, mi a, a legitim érdekalapján történő tiltás nem támogatjuk, de ez a rendszer is tovább javítható. Mi úgy érezzük, hogy az összes felhasználónak a beleegyezését kell adni a lehallgatásba, vagy az e-mail elemzésébe, és nyilván ehm, vannak olyan helyzetek, amikor ehm, nem egyeznek bele a fogyasztók, illetve nem is adnak lehetőséget a beleegyezésre. Természetesen szükség van a kivételekre, például a hálózat biztonsága, a spamek filterezése, kiszűrése, nem hogy szükség van a kivételekre, de mi nem támogatjuk az open end elvet. Annak még utána lehetne járni, hogy például a delegációgi aktusokon keresztül, vagy a rikász rendszeren keresztül létrejönne egy olyan lehetőség, amely a kivételeket eh, engedélyezi. És néhány év elteltével bizony tehát mindenki felismeri, hogy ez a technológia megérkezett, és az új típusú vírusokra, ahhoz új szűrőkre van szükség. Ha eh, lehetőség van a rikászt rendeletre, akkor a kivételeknél eh, meg lehet oldani a problémát. Ha például egy probléma, azért mert eh, a törvény kidolgozója nem gondolt az összes részletre, akkor ez a helyzet merül fel. És ma a leginkább ellentmondásos megjegyzés talán az az, Hát a szolgáltatóknak meg kell védeniük a kommunikáció bizalmasságát. Viszont lehet más érvekre is gondolni, Például az internethez hozzáférésülőséget biztosító mm, hozzáférést szabályozók mindent látnak, hát mást is megnézhetnek, mint csak a Skype-ot, vagy a gmail például. Amik kódol van, ezt nem látják, de, de azt gondolom, Parlán gondolkodhatna abban, hogy megszögérítja a hozzáférési szolgáltatók vonatkozó szabályok szigorítását. Végezetül pedig egy olyan megjegyzést szeretnék tenni, ami magától értetődő el, hogy legyen. Hát fontos, hogy külön e szabályok létezzenek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Feel free to clap, it's fine. Nyugodtan tapsoljanak. I stopped some clapping in a previous hearing, but that was really legitimate. This is fine. volt tapsolás, de hát legitim is volt. Köszönjük szépen ezt az előadást. Sok időnk van a kérdésekre. Mindenki néhány percben fogalmazza a kérdését, hogy legyen idő a válaszokra. Először a jelentéstövő és az árnyék jelentéstövőkkel kezdjük. Mindenki eh, két percet kap. Mário Lorisztán kap először szót. Először szeretnék köszönetet mondani minden vendégünknek, mert azt hiszem az önök hozzájárulása nélkül nagyon nehéz lenne jó munkát végezni, jó eredményhez eljutni. És megköszönöm a bizottságnak is, hogy ilyen aktív, jó együttműködést indított rögtön már az elején. Nagyon jó ez a javaslat. Valóban ösztönző. Ugye arra igyekeznek, hogy javítsák a helyzetet, és mi is javítani szeretnénk, nem pedig kritizálni. De egyébként a bizottságnak feltennék néhány kérdést. Ugye különböző forrásokból az az információnk érkezett, hogy volt szigorúbb szövegváltozat. Különösen, amikor arról a lehetőségről volt szó, hogy ugye privacy by default valósuljon meg a böngésző beállításaiban. Tehát az legyen az alapértelmezés, hogy a magánélet védelme, biztosító beállítások legyenek a böngészőben. És mi az oka annak, hogy nem ez a radikális, ez a szigorúbb szövegjavaslat került az asztalra? Mert nagyon sokan ezt pozitívnak tekintik. Ez az első kérdésem. Aztán az egyetemekkel kapcsolatban is ugye van egy kérdésem, hogy vajon kaphatnánk-e több információt, több adatot a tanulmányról, az Amsterdami Egyetem Információs Jogi Intézetének a képviselőjéhez fordulok. Köszönöm, Mário, mondja az elnök. Köszönöm. Az árnyék előadók következnek, Bóni úr kezdi. Először is köszönöm ezt a meghallgatást és a vendégek előadásait. Kiváló előadások voltak, nagyon jó kezdeményezése, megindítása ez ennek a fontos vitának szükség van az e-privacy rendeletre, és természetesen az általános adatvédelmi rendelettel összhangban kell ezt hozni. De ahogy az adatvédelmi biztosunk Butarelli úr is elmondta, az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódexhez kell ezt igazítani. A meghatározásokkal kapcsolatban azonban még felmerül néhány kérdés, milyen irányban induljunk el. Tehát ezt érdemes még megvitatni, hogy az elektronikus kommunikáció meghatározását megváltoztassuk-e, és ha igen, hogyan. A második kérdésem pedig Borgézióz úrhoz szól. Szerintem nagyon hasznos már rögtön az elején valami fajta kiegyensúlyozott helyzetet megteremteni. Ez alatt azt értem, hogy a jövőbe is tekintünk, a delegált aktusokra vonatkozó javaslat, amely a kivételekre összpontosít, szerintem megoldja majd a problémát, mármint azt, hogy ugye nem tudunk mindent előre megjósolni. Hogyha ez a rendelet majd életbe lép, akkor ez a lehetőség nagyon hasznos lesz. Aztán még a 8-as cikk 2 pontjával kapcsolatos megjegyzései is érdekesek a wifi falak, illetve a nyomonkövetés témájában szerintem is érdemes ezeken még elgondolkodnunk. Végül pedig, ami a harmadik feleket illeti. Vajon milyen akaratlan következménye lehet ennek a, ezeknek a szabályoknak a rendeletben a helyi újságokra például, amelyeket hálózatokon keresztül elektronikusan terjesztenek. Mert ugye ezeknek a kis kiadóknak a hozzáférése a reklámokhoz limitált, ha pedig ez így van, akkor az üzleti modellt meg kell változtatni, és erről bennünket felhasználókat tájékoztatni kell, például, hogy fizetnünk kell valamiért, ami megszokott volt eddig, nem fizetünk, de, és azt a reklámok magyarázták meg. Köszönöm, most pedig Dalton úr következik az LCR e képviseletében. Köszönöm elnök úr, én is szeretném megköszönni az előadóknak az összefoglalóit. Az első kérdésem, miért haladunk ennyire gyorsan, mikor még a általános adatvédelmi rendelet hatását sem ismerjük, nem tudjuk, hogy ez a vállalkozásokra hogyan hat, és ők már pánikolnak, hogy hogyan fogják teljesíteni ennek az előírásait. A második pedig, milyen problémát próbálnak megoldani, kérdezem a bizottságot. A fogyasztók bombázzák önöket ezekkel a kérdésekkel, hogy skypozni szeretnénk, whatsappozni szeretnénk, de nem tudjuk ezeket használni, mert eh, nem eh, védik az adatainkat. Hozzám egyetlen egy választó sem fordul, hogy nem tudja használni ezeket a dolgokat. Hányan lépnek vissza, és utána elfogadják a sütik alkalmazását, mert értékelik a szolgáltatást. Annyira volt ezzel kapcsolatban valami tanulmány? Az internet az tulajdonképpen a reklámbevételekről szól, az ingyenes szolgáltatásokról. Ehhez a sütik használata elengedhetetlen. Hogyha tömegesen elutasítják ezt az emberek, akkor ez azt jelenti, hogy nem lehetnek ingyenes szolgáltatások, a korábbi ingyenes szolgáltatásokért a felhasználóknak fizetni kell. Tehát a kérdés az az, hogy a bizottság megvizsgálta-e azt, hogy az európai fogyasztók mennyi ingyenes szolgáltatást veszítenek el ennek a rendeletnek az eredményeképpen. Aztán pedig itt van a parlamentben egy kiállítás egyébként, a szerencsejáték ágazat, ez is egy, fan, egy fantasztikus növekvő ágazat, nagyobb, mint a zene ágazat, és a játékok legnagyobb részében fontos szerepet kap a kommunikáció. Kérdés, hogy ezek is a rendelet hatája alá tartoznak-e majd, vagy sem, és ezekre mi lesz a rendelet hatása, attól függetlenül, ugye, attól függően, hogy mi lesz majd a definíció pontosan. Köszönöm szépen. Köszönöm, és az utolsó árnyékelőadó a zöldek képviseletében Johannes Brest parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, egy kérdéssel kezdeném. Érdekelne az önök véleménye a következőről. Ha megnézzük a jelenlegi jogi kereteket, és azt, hogy szükséges-e a szabályozás, tehát hogy itt két alapvető jogról van szó, a magánélet védelme, illetve az adatvédelem, a személyes adatok védelme. Tehát ebben az esetben mit gondolnak? Megoldható-e az, hogy kevesebb védelmet biztosító standard legyen a kommunikációra vonatkozóan a jövőbeni rendeletben, mint a jelenlegi elektronikus hírközlési és adatvédelmi irányelvben. Hogyha erre a kérdésre majd választ adnak, akkor engem az is érdekel, hogy milyen pontokon látják ebben a javaslatban, hogy az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv standardját megtartja ez a rendelet, és hol vannak azok a pontok, ahol úgy érzik, hogy még munkára van szükség, hogy az eredeti standard szintjére felhozzuk a védelmet. Például a webes közönségek felmérésekor, vagy offline adatgyűjtés esetén, amelyet ugye kommunikációs eszközökön, illetve szolgáltatások nyújtásakor végezhetnek. Szeretnék még egy kérdést föltenni ez pedig szintén ugyanezt a témát érinti, és arról van szó, hogy itt előttem valaki tette egy ilyen megjegyzést, tehát hogy az ingyenes szolgáltatások működnek, és az ezekre vonatkozó modell megvan. Hát ugye nyilvánvaló, hogy manapság vannak ilyen üzleti modellek, amelyek azon alapulnak, ahogy az adatok felhasználása és nyomon követése gyakorlatilag az ellenszolgáltatás a szolgáltatás nyújtásáért. Ha ez az új javaslat, tehát ezt veszélybe sodorja, akkor erről az jut eszembe, hogy mit jelent mindez a jelenlegi jogi keretek között. És hogy a jelenlegi jogi keretek vajon hogyan befolyásolják az adatokon alapuló ingyenes szolgáltatások üzleti modelljét. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha mondanának néhány szót, és hogy hogyan látják mondjuk az adatgyűjtésre vonatkozó üzleti modellt meg lehet-e, hogyan lehet felépíteni a kommunikációs adatokra vonatkozóan. Köszönöm, Ján. Birgit Zippel az utolsó előadónk. Nagyon sok jó kérdést tettek fel a kollégák de szeretnék lehetőséget adni a szakértőknek a válaszolásra. Billy, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Az első a következő. Szeretném elmondani, hogy nincs ingyenes szolgáltatás. Vagy a magánéletemmel fizetek, vagy pedig pénzzel fizetek. És én bizony nem szeretem, hogy bárki a magánéletemben turkáljon. Én jobban szeretnék akkor fizetni az érintett szolgáltatásért. De Butarelli úrnak tennék fel egy kérdést, nem vagyok biztos abban, hogy ismerje például az Európol honlapját, hogy ezt hogyan építették fel. Az ülésünk elején ezt megnyitottam, és a honlap alján szerepel ez a tájékoztatás, hogy sütiket használunk. Egyetérte, vagy pedig nem. De kérek további információt. Rákattintottam a nem válaszra, hogy további információt kérek, és a megadott információ számomra nem volt elegendő, így aztán mindent úgy hagytam, kitöröltem a, ezeket az oldalakat a képernyőmről, néhány perccel később újra megnyitottam, és meglepetés, megkaptam az Europol honlapját, de az üzenet nélkül, hogy sütiket használunk. A honlap alján nem szerepelt ez a megjegyzés. Tehát, hogyha valaki arra a lehetőségre kattint, hogy nem, kérek további információt, akkor ez most mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem kérek, adják a sütiket, vagy pedig most sütik nélkül megnézhettem a weboldalt? Hogyha önök tudják, hogy melyik a kettő közül, akkor kérem mondják ezt meg nekem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megköszönöm a kollégáknak a kiváló kérdéseket. És most a szakértőkhöz fordulok. Először Despinas Manu következik. Köszönöm. Nagyon sok kérdés ugyanabba az irányba érdeklődik, és Dalton azt kérdezte, hogy az ügyfelek hova járulhatnak a fogyasztók? Igen, a fogyasztók adatait egyre nagyobb mértékben használják föl. Igen, ez tényleg így van. És mi pedig szeretnénk azt, hogy a fogyasztók saját maguk dönthessék el, hogy mit szeretnének tenni az adataikkal. Tehát, hogy jog, jogtalanul senki se használhassa fel az adataikat. Hogyha nem tévedek, akkor a polgárok 92%-a aggódik az adatai biztonsága miatt. Tehát az emberek használják az elektronikus kommunikációt, azonban szeretnék kézben tartani, hogy mi történik az adataikkal. És mi pedig szeretnénk megadni nekik ezt a védelmet. Tehát hogy akkor is védve legyenek az adataik, hogyha kapnak egy levelet postán, vagy ha kapnak egy elektronikus levelet. Lauristin képviselőasszony kérdésére azt mondanám, hogy szeretnénk választást adni. Tehát itt van a magánélethez való jogról szóló jogszabály, és van egy vörös vonal a stratégiában. Ez pedig arról szól, hogy az embereknek jobb választási lehetőségei legyenek, hogy ők döntsék el, hogy milyen modellben, hogyan élnek az adataikkal. Tehát az embereké legyen a választás, az embereké legyen a döntés joga hiszen eh, hogyha nem az övék a döntés joga, akkor sérülnek a jogaik. A rendelet nem dönti el, hogy az, az, az üzleti világ milyen adatokkal élhet, de lehetővé kell azt tenni az embereknek, hogy eh, ne közöljék az adataikat, hogyha nem szeretnék. És ugyanez vonatkozik a reklámra is. A javaslatunk nem tiltja a reklámot. Tehát most nem írjuk elő, hogy az üzleti modellek hogyan működjenek. Az adatcsere, az adatgyűjtés létezik az üzleti modellekben, és van egy másik javaslatunk is, amelyet a bizottság tett, a fogyasztói jogok tekintetében, a garanciák tekintetében, és szeretük volna a fogyasztói jogokat akkor is garantálni, amennyiben bizonyos szolgáltatásokhoz, internetes szolgáltatásokhoz szeretnének hozzáférni az érintettek. Tehát, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek jogaink, ez a modell ez folyamatosan fejlődik. És egy mobil kommunikációs kongresszuson láttuk, hogy olyan rendszereket dolgoznak ki az üzleti élet szereplői, akik valahogy honorálják azt, amennyiben bizonyos fogyasztók bizonyos adatokat a rendelkezésükre bocsátanak. Tehát egy fejlődésben lévő területről van szó, és Lauriszin asszony is említette, hogy a rendszernek lehetővé kell tenni az üzlet további fejlődését. Köszönöm, Giovanni. Köszönöm, elnök úr. Bóni úr, amikor én 20 éve a munkacsoport élén voltam, amely a 97 per 66-os irányelvet hozta létre, az volt a lényeg, hogy az analóg szolgáltatásokról átálljunk a digitális szolgáltatásokra. Néhány hónappal később az első adatvédelmi irányelv is hatályba lépett. És a kérdés pedig az volt, hogy alkalmazható-e a wifi esetében is. Tehát 2002-ben más definíciót alkalmaztunk, amely ismét a telekommunikációs ágazatból érkezett. Megkértek minket, hogy ezen a téren is legyen konzisztens a jogszabály. Tehát felmerült az a kérdés, hogy a jogi környezet, az, illetve azok a jogszabályok alkalmazhatók-e újabb jelenségekre. Utána pedig eh, elmozdultunk az elektronikus szolgáltatások irányába. De most eh, pillanatnyilag az általános adatvédelmi rendelet feladata az, hogy eh, tisztázza a hatáját. Tehát léteznek szabályok, És amit szeretnék még elmondani, hogy mindenképpen szeretnénk olyan definíciókat létrehozni, amelyek az alapkérdésekre válaszadnak. Tehát meg kell nézni, hogy szükség van-e más definícióra, vagy konkrétabb definíciókra. Tehát körülbelül egy 20 perce, amikor összefoglaltam a mondandómat, akkor hallottam, hogy pont másról beszéltem, mint az előttem lévő szakértő. És a következtetésünk pedig az volt, hogy figyelembe kell venni ezeket a dolgokat. Ami pedig a menetrendre volalkozik, 2018. május 25-e a határidő. A pillanatnyi, a pillanat érvényes, illetve hatályos E magánélet tiszteletben tartását garantáló jogszabály elveszti akkor hatáját, tehát mindenképpen szükség van erre, és igazából nem csak az alapjogokat kell garantálni, hiszen ezt az összes érintett be kell, hogy tartsa. Nagyon fontos az, hogy a jogalkalmazókat és az ellenőröket is megfelelő eszközökkel szerezzük, szereljük fel. Albrecht úr aggájaira is válaszolok. Szerintem arra négy területre építhetünk, amit említettem, és a 29-es munkacsoport pedig összefoglalta ennek az eredményét. Ez pedig kollégám expozíjára is vonatkozik, tehát a terminálok nyomunkövetését tekintve, a tartalomvizsgálat is lehetséges. Itt eh, el kell gondolkodnunk azon, hogy eh, minden végfelhasználó joga érvényre jusson, és a 29-es munkacsoport azon a véleményen van, hogy eh, igenis kell egy ilyen nyomonkövető fal, és végezetül pedig a magánélethez való jog ne sérüljön. Az Europolra áttérve tehát az Europolról Szóval mindenképpen eh, be kell tartani a szabályokat, és be kell tartatni az iránymutatásaink alapján az összes európai intézménynek. A kukikat, a sütiket mindenki használja. Az európai intézmények is, ebben a házban is. Hogyha példát keresünk, akkor meglátogathatják a frissített honlapunkat, és ott további referenciát is találnak, és az összes releváns szolgáltatás nyomon követhető, és a sütik pedig eh, nagyon fontosak. Tehát ta, tavaly, november 7-én publikáltunk az összes intézményre érvényesen egy iránymutatót, és bátorítjuk az érintetteket, ezeket, hogy ezeket elolvassák. És A közös felügyelő szerv és lesz természetesen ennek a betartatása. Ez egy olyan terület, ahol sokkal több dolgot kell tisztázni a felhasználók számára. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm, Giovanni. Despina, Albrecht úr kérdésére egészen röviden. Egészen röviden. Tehát hol látszanak a legnagyobb különbségek a jelen hatályos jogszabály és a javaslat között? Tehát már nem irányelvről beszélünk, ez a legfontosabb. Tehát egy rendszer lesz mindenhol ér érvényes, másodszorban alapvető dolog, hogy több dologra kiterjedjen az új javaslat, olyanokra, amire a jelen hatályos jogszabály nem terjed ki, és referenciát, referenciát tartalmaz az általános adatvédelmi rendeletre, és több hatóság lesz a betartatásért felelős, hiszen eléggé gyakran probléma volt a kompetenciák között, tehát hogy ki miért kompetens, tehát nyilvánvaló okok vannak. Köszönöm, Porkéciusz képviselő, köszönöm. Elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Most akkor kiválogatok néhányat. Az első. Nagyon sok felületet használhatunk, tehát nem ingyen, de anélkül, hogy mindenért fizetnénk. De ne felejtsük el, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt másfél évben. Tehát igazából a rádiózást is már reklámokba fizetik, akkor az az internetre is érvényes. Tehát amióta felfedezték a sütiket, azóta megjött annak a lehetősége, hogy oda vonzuk az embereket az internetre, és így a hirdetők elérjék őket. Tehát hallhatunk itt olyan véleményeket is, hogy ne tiltsuk be ezeket, hiszen az embereknek joga van, hogy megkapják ezt a lehetőséget. De összefoglalva, tehát hogyha korlátozzuk a nyomonkövetést és a megfigyelést, akkor ez nem mond el még sokat a felületen lévő reklámok kezeléséről. Albrecht úr a web hallgatóság mérésére kérdezett rá. Tehát van egy van egy igény bizonyos kivételekkel, tehát a kukik, a süték tekintetében, vásárlókártyák tekintetében. Ez elfben jó elképzelés, azonban többféle lehetősége van annak, hogy hogyan mérjük az internetes felhasználókat. Tehát analitikus sütikkel is lehet. De lehet technológia semlegesebb módon is. és bizonyos adatokat csak bizonyos célokra lehessen felhasználni, tehát csak is olyan célokra, amelyekkel a fogyasztók egyetértenek. Albrecht úr. Nagyon érdekes az offline adatgyűjtése vonatkozó kérdése. Tehát hogy mondjuk egy számítógép filmezi önt a szabályában, vagy igazából a televízión keresztül látják, hogy, hogy mit csinál. Ezt mm, a rendelet, ezt a rende, illetve a rendelettervezet nem szabályozza. Tehát itt igen, a, a magánélethez magánélet tiszteletben tartását kell garantálni, és elképzelhető, hogy olyan szabályok is bevezetésre kerülnek, amely, amelyek megtiltják azt például, hogy filmezzék az otthonukban. Lauristin asszony kérdése. Igen, a tanulmányt publikáljuk, éjjel-nappal dolgozom. Látják, hogy mennyire álmos vagyok. Köszönöm. Köszönöm. Thank you very much. I, I know there, Köszönöm szépen. Kitűnő szakértőink vannak, de most uh, kifogytunk az időből. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, Frederiknek, Giovanninak és Espinának. Köszönjük szépen az előadásokat, a kitűnő kérdéseket. Átérünk a második körre. Kérem az előadóinkat, hogy fáradjanak ide a pódiumra. Röviden bevezetem a témát. A jogi konzisztenciáról, illetve a javaslat további jogi aspektusairól fogunk beszélni. A második részben a két fő célral foglalkozunk a bizottság javaslatból, a javaslat jogi összhangjáról, más jogi eszközökkel, illetve a különböző szereplők ről aggódom, hogy a tövő távozott, de minden bizonyal hamarosan visszatér, és hallgatni fogjuk a Telekom ágazat véleményét, a civil szervezetek és a szigeteli széle képviselőnek véleményét. Négy előadónk van, Most, ha mindenki megérkezett, akkor kérek majd minden előadót arra, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy kérdéseket tegyenek fel utána a képviselők, és a válaszokat is meghallgathassuk. Az első előadóm Antonio Marcos, tanácsadó, fogyasztói adatokért feles a telefonikánál és elmondja majd a Telekom ágazat véleményét. Parancsoljon 7 percben adok szót, parancsoljon. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak engem erre az ülésre, és az új rendelet kapcsán elmondhatom a véleményt. A Telekom szolgáltatók mindig is foglalkoztak a biztonság kérdésével, hálózatokon keresztül, és ez az eltökértség e, volt a fő e, témája a biznisz tevékenységeknek is. Aktív módon veszünk részt a jó gyakorlatokkal kapcsolatban, például ami a, az akadémia közös e, erőfeszítését illeti, illetve a megfelelő egyensúly teremtését szociális fejlődés innováció között. A megfelelő egyensúly kulcsfontosságú az összes részevő számára. A nagy adatszolgáltatók részéről is az adatfogyasztók, illetve felügyeleti testületek számára. A GDPR javaslatot tett egy jövőbeni eszközre a magánszere megvédés érdekében, egyének szempontjából és megfelelő eszközöket próbál biztosítani különböző célokkal. mint a különböző kockázatok mellett. A felelős vonás, a magánférára kifejtett hatások, a kölcsönös tiszteletben tartás, a egymással összeegyeztethető célok, nagyon fontos pontok, de emellett az adatvédelme és a magánszféra védelme is. Az E magánszféra vonatkozó szere, pontok kapcsolódnak az elektronikus kommunikációhoz. Nagyon fontos, hogy a szabályok összhangban álljanak a GDPR szabályokkal is. És szeretnénk teret adni az innovatív kezdeményezéseknek és az adatok felhasználása mellett. Meg kell jegyezzük, hogy egy túlkommunikált világban a legtöbb adatot a kommunikációval kapcsolatban használják, és itt szeretném említeni a következő pontot. Az egyenlő feltételek teremtése vezethet ahhoz, ami a jelenlegi helyzetben jellemző. Bizonyos metaadatok, adatokat más kontextusban is fel lehet használni, mint például a szimkártya azonosító, és ezeket metaadatként kezelik. A az adatokat általános adatként kezelik. Tehát a különböző szabályok különböző alkalmazásának negatív hatása lehet, és ugyanez előfordulhat a bonyolult ekorrendszerekben is, ahol ugyanezt az adatot különböző szabályokkal kezelik az értékláncban. láncban. A beleegyezés eh, relevanciája a feldolgozásban eh, egyértelmű, viszont eh, más jogalapoknál különbözőek a célok. Hát az, hogy ne legyen hatása magánszférere, ezeket figyelme kell venni az E, e, privacy szabályoknál. hogy a 29-es cikk munkacsoport megfogalmazta, hogy gondolkozzunk más feltételeken is, amikor az adatfeldolgozásnak nincs vagy kevés hatása van a kommunikáció titkosságára nézve. Ebben a szempontból a GDPR felelősségre vonatósági elfigyelembe kell, hogy vegye a mitigációt, az információs kontrollmechanizmusok, az optautok lehetőségek, különösen a különböző technikák alkalmazása. Ez jelentős innováció nagy adatok kezeléséhez. És fontos biztosítani azt, hogy a magánszél védelme megmaradjon. A nagy adatoknál az Európai Parlament elsoglás ezeket a célokat szem előtt tartotta. És a nagy adatok elemzésénél a közhatótások, a tömegközlekedési szolgáltatók is profitálhatnak ezekből az adatokból. amelyet a tolkulcsontosságú szerepet játszhatnak a e, fejlődésben is, közlekedésben, oktatásban, egészségügyben, reklámozásban, pénzügyi szolgáltatásoknál. Hogyha egy másik célról beszélünk, a kiberbiztonságról, akkor a szolgáltatóknak és a hálózatoknak fontos szerepet kell játszaniuk. Metadatok feldolgozása döntő fontosságú nem csak a hálózat biztonságos szempontjából, hanem az információs rendszerek szempontjából is. Ez összhangban áll az NIS irányában, amikor az érzékeny szolgáltatások nyújtói Fontos, hogy együttműködési mechanizmusba kapcsolódjanak bele. Fontos, hogy ez az együttműködés a metadatok feldolgozására támaszkodjon. Ugyanez vonatkozik a csalási esetekre. Mindezeknek hatása lehet a harmadik felekre nézve is. A GDPR ezt a típus adatfeldolgozást már lefedi metadatokon keresztüli elemzések, amelyeknek nincs hatása eh, a magánszférára, nagyon fontos része a versenyképességnek is. Fontos eh, az adat szettekben az értékek megkeresése, jövőbeni eh, kritériumok. Nagyon fontos, hogy a GDPR, illetve a, az adatfeldolgozó tevékenységek között kapcsolat legyen. fontos, hogy kulturális szempontból megértsük a magánszféra védelmét. Az optautok lehetősége olyan tény, amely a további kompatibilis feldolgozást lehetővé teszi. Bizonyos metaadat feldolgozás, ezeket is nagyon fontos az új uh, privacy szabályoknak is figyelembe venni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most Ryan Grüntel kap szót a média képviseletében, és kérem, hogy 7 percen tartsa meg előadását. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök Mindenek előtt köszönöm a meghívást hogy itt lehetek. Néhány szót szólnék a cégünkről. Az egyik vezető médiacég vagyunk Európában. Online piac vagyunk, és számos Európai Uniós tagállama jelen vagyunk, Spanyolországban, Olaszországban és Svédországban. Az üzletünk alapja a média, és pedig a hírek Svédországban például az Aftonbladet újság tartozik hozzánk, az egyik legnagyobb napilap. Mi nagyon sok mindent tudunk nyújtani a fogyasztóinknak, és hozzájárulunk ahhoz, hogy az európai üzlet felvegye a versenyt a globális konkurenciával. Nagyon fontos, hogy az európai sajtó szabadságát is garantáljuk néhány éve helyi médiacégek voltak a versenytársaink, azonban ez az elmúlt néhány év során alapvetően megváltozott. Hiszen eh, a nagy globális játékosok alapvető konkurenciát jelentenek számunkra. Nagyon fontos az, hogy eh, azonos feltételekkel versenyezzünk, és az azonos feltételek ma nem adottak. A mi esetünkben nagyon sok üzleti modell van. Hát szabad tartalmak, ingyenes tartalmak, amelyeket reklámból finanszírozunk, illetve fizetős tartalmak. És a hirdetések esetében ügyelünk arra, hogy tisztességesek és ne zavaróak legyenek. A svéd digitális hírpiacon 80%-ban a hirdetések tartják el a piacot, csak is 20% az előfizetés. Ez azt jelenti, hogy nagymértékben függünk a hirdetőktől. Ma a hirdetési bevételek nagy része globális játékosoknál van. A digitális hirdetések 60%-a a Facebook és a Google nál landol. És ez Svédországban van így, de van olyan ország, ahol ez a helyzet még rosszabb. Az adatgyűjtéses reklámozás természetesen sokkal hatékonyabb a hirdető és a fogyasztó számára is. Ami lényeges, az az, hogy a globális versenytársak jobb helyzetben vannak a kiadóink nagymértékben függenek a harmadik felektől. A harmadik fél lehet például médiaügynökség, vagy technológiai vállalat, mint a Nexus, az Attek, vagy pedig hálózatok, mint a Twitter. Csak hogy néhányat említsek. A globális játékosok bármit megcsinálhatnak a házon belül, és nekik nincsen szükségük a harmadik félre a folyamatban. A javaslat igazából megtiltja itt a harmadik fél felhasználását. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a jelen javaslat a nagy globális játékosok javát szolgálja. Hogy versenyezni tudjunk a globális konkurenciával, szükségünk van a hozzáférhető, pluralista, független európai sajtóhoz. Nagyon fontos az, hogy a kamuhírek ellen is fellépjünk. Tudnunk kell, hogy mit óhajtanak a fogyasztók. Csak is, hogyha tudjuk, akkor tudunk új, jobb tartalmakat, termékeket kifejleszteni. És emellett azt is garantálni kell, hogy a hirdetések megfelelő időben a megfelelő emberekhez jussanak el. Az adatok természetesen alapvetően fontosak a hirdetőpiacon. Azonban nagyon lényeges az, hogy személyre szabott politikát folytassunk. A személyre szabás a jövő egyik kulcsa lesz. De a leglényegesebb a fogyasztók bizalma, hiszen hogyha a fogyasztók nem bíznak bennünk, akkor nem adnak nekünk adatokat. Tehát nekünk viszont adatokra van szükségünk, éppen ezért a fogyasztóknak meg kell bennünk bíznia. Szeretnénk az átláthatóságot is javítani, világosan kommunikálni, hogy hogyan használjuk az adatokat. Ez pedig a szolgáltatásaink keretében kell tennünk. Emellett szeretném elmondani, hogy a fogyasztóknak megfelelő információkat kell juttatnunk hogy dönthessenek. Hiszen fel kell kínálni nekik a lehetőséget, és el kell mondani, hogy hogyan használjuk az adatokat. Pillanatnyilag építünk, azon dolgozunk, hogy legyen egy magánélethez való jog. Ez egy befektetés, és nagyon fontos, hogy így is a fogyasztók bizalmát tudjuk megőrizni. Most összefoglalom, úgy gondolom, hogy az opt-in nem megoldás. Egy nagyon összetett területről van szó, és nem lehet egy olyan elvárásunk a fogyasztóval kapcsolatban, hogy megfelelő információk nélkül döntsön. Nagyon fontos például a böngészők helyzete, hogy hogyan találnak meg tartalmakat de a legtöbb például a konkurenciája az Apple-é vagy a Google-é, végezetül pedig nem megfelelő válasz az, hogy csak egy módon szabályozzunk. Nagyon fontos az, hogy rugalmas szabályokat alkossunk, hogy megfelelő feltételeket, azonos feltételeket adjunk mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászólunk egy civil szervezet képviselője, amely a felhasználók érdekeit védi szerte a világon. Parancsoljon, asszonyom! Hidvégi Anna vagyok, és az Access Now európai politikai menedzsere vagyok. Brüsszeli székhelyű ez a civil szervezet, ahogy elnök úr mondta, a digitális felhasználók jogait kívánjuk védeni szerte a világon. Megköszönöm ezt a lehetőséget, hogy a javasolt rendeletről beszélhessünk. Ennek a meghallgatásnak a címében benne van a jogi következetesség, illetve a tisztességes játékszabályok jogi következetességet az általános adatvédelmi rendelettel csak úgy lehet elérni, hogyha a játékszabályok ugyanazok minden felhasználó számára, úgyhogy ne csúszanak le. Üdvözöljük a bizottság erőfeszítéseit, hogy rendeletet tett javaslatot, és hogy ilyen világos elvet fogalmazott meg a GDPR, azaz az általános adatvédelmi rendelet standardjait tulajdonképpen megkívánják haladni, ezt hangsúlyozta a 29-es cikk munkacsoport által nemrégiben kiadott vélemény. Egyelőre az ígéret még nem teljesíti, egyelőre a javaslat még nem teljesíti ezeket az ígéreteket. Érdeklődéssel hallgattam az ágazat képviselőit, általában két vélemény van ennek az irányelvnek a visszavonásáról, vagy pedig az adatvédelmi szabályok felhigításáról. Van, aki azt mondja, hogy tökéletes úgy, ahogy van, vagy pedig van, aki azt mondja, hogy ez az adatvédelmi rendelet már eleve nagy terheket ró mindenkire, és ezért nincs értelme újabb szabályoknak. Én egyik érvel sem értek egyet. Először is az általános adatvédelmi rendelet nem biztosítja a kommunikáció bizalmasságát, és az online nyomonkövetés ellen nem biztosít védelmet. Tehát szükség van egy újabb jogszabályra, a másik pedig elutasítom azt, hogy ezt a rendeletet jogszabályozói tehernek tekintsék. Ez itt nem teher, hanem jogi kötelesség az, hogy a magánéletet és a személyes adatokat védjük. Mindennek megvan az ára technikai és jogi védelmet kell biztosítani magánszemélyek részére, nem pedig félig vagy teljesen illegális üzleti gyakorlatokat kell itt kodifikálni. A következőt kell biztosítani ennek a javaslatnak. Először is Privacy by Design and Default. Kötelező előírások legyenek, hardware és szoftver esetében is. Második dolog, a tartalom és a metaadatok esetében is vonatkozzanak a szabályok a szenzitív információkra, ezek felhasználására utal, utaljanak. A harmadik, a kommunikációs keretek már idejét múltak, tehát ezeket fel kell újítani. A negyedik, a feldolgozás tilalma, és a felhasználó beleegyezésének a kérése. Az e-privacy rendelet értelmében a legitim érdeklődés nem, vagy érdekeltség nem tekinthető jogosultságnak az adatok feldolgozására. Azt is elő kell írni, hogy azok a tagállamok, amelyeknek nincsen derogációja, kollektív jogorvoslati mechanizmusokat biztosítsanak, illetve a civil szervezetek képviseletét. Ha teljesíti tehát az új rendelet ezeket a célokat, akkor valóban eléri a célját, Viszont az e-privacy zsargonban alkalmazott megközelítést szeretném megváltoztatni, és azt a célt kitűzni, hogy a felhasználókat védjék. A felhasználók ugyanis felhasználókkal szemben a szolgáltatók domináns pozícióban vannak. Nem szimmetrikus a helyzet, a felhasználók nem rendelkeznek elég információval, és ki vannak szolgáltatva mindenkire legyenek kötelezőek, tehát a szabályok a felhasználókat érdekli a magánélet védelme az elektronikus térben, de nem érdeklik a technikai részletek, a definíciók, amelyeket Brüsszel használ. Tehát az elektronikus kommunikáció új formáit le kell, hogy fedje, a magánélet és a személyes adatok védelme, de ez a része a javaslatnak még nem teljesül száz százalékban nem kell az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódextől függővé tenni ezt a rendeletet. Ez több okból is problémát jelenthet. Az első, hogy az e-privacy reformok sebességét ez befolyásolja, a másik pedig, hogy kevesebb a tisztánlátás minden érintetnek. Aztán pedig, hogy mely jogi eszköz tartalmazza ezeket a definíciókat, amellett a tartalmat is meg kell határozni, a jelenlegi javaslatnak, ami nem, fog, nem tartalmazza a leggyakrabban használt kommunikációs formákat, így nem lenne értelme. Európának jobban oda kellene figyelni a fogyasztók igényére. A fogyasztók 90%-a a kommunikáció bizalmas voltát kéri. Itt az EU esélye, hogy az e-privacy szabályokat példa, példaadói privacy szabályokat fogadjon el. Ez azt jelenti, hogy a kommunikáció bizalmasságát védeni kell, és a tracking, azaz a nyomon követés elleni szabályokat kell elfogadni. Így lenne tisztességes szabálykör mindenkinek, de a felhasználók helyzete a legfontosabb, hiszen nekik azt ígérték, hogy visszakapják az adataik ellenőrzését a saját kezükbe az európai állampolgárok bizalmát így vissza lehetne nyerni, tehát nagyon fontos ez a dosszié. Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászóló Rannenberg professzor, aki a Deutsche Telekom témával foglalkozó szakértő, a Frankfurti Goethe Egyetemről érkezett, nem fogom felsorolni az összes titulusát, hanem már is átadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt a megtisztelő meghívást erre a meghallgatásra. Szeretnék egy kis áttekintést adni az elkövetkezendő diákon, és gyakorlatilag elismerése az, az eszmecsel, ez a dia az eszmecserében részt vett szervezetek munkájának. A végső megállapítás majd egy személyes véleményem lesz. Nos, az áttekintést tehát ezen a dián találhatják. Az elektronikus, a védett elektronikus kommunikáció tulajdonképpen egy paradoxon. Rá is térnék az OTT piacra, illetve arra, hogy szükséges az egységes szabályok léte. Az OTT felhasználói profilok, a Wi-Fi és a Bluetooth nyomon követés, a privacy beállítások, biztonsági kockázatok mind-mind ide tartoznak. Mit értek én az alatt, hogy mindez paradoxon. Ugye világos, hogy az elektronikus kommunikáció az egyre inkább elterjedt, tehát egyre inkább védeni kell a magánéletet és a bizalmasságot. De a piac nem teszi ezt meg, a védelem nélküli kommunikációt ingyen biztosítják, és tulajdonképpen a játékszabályok nem egységesek. Tehát egy felülről jövő, a felülről jövő kommunikációs szolgáltatások benne vannak, ez rendben van, de alaposabban kell eljárni. A következő dián látszik, hogy miért fontos a kommunikáció védelme, az előttem szólók is kitértek már erre. Nem csak az egyének miatt fontos ez, hanem a demokrácia működése szempontjából is nagyon fontos. Tehát túl kell lépnünk a GDPR-on, az általános adatvédelmi rendeleten. A következő dia, mi történik a piacon? A kommunikációs szolgáltatások önálló termékek voltak, jó minőségűek, amelyeket jó áron el lehetett adni. Manapság az OTT-k ingyenes kommunikációt kínálnak a személyes adatokért cserébe. Tehát cserében néhány példát felsoroltam, az árak mennek lefelé, és így a minőség is romlik, a bizalom is romlik, olyan piachoz jutunk, ahol az emberek nem bíznak, egyfajta citrompiac, ahol az emberek nem bíznak a termékekben, és ennek káros a hatása a demokráciára nézve is. A hármas cikk egyes bekezdésének A része nagyon helyesen fogalmaz, a fizetéstől függetlenül kell ezt a védelmet garantálni, és le kell fedni az összes piaci szereplőt, nem csak a hagyományosakat. De még ennél is tovább kell menni, és szeretném röviden áttekinteni az OTT piacot, a diákat a rendelkezésükre bocsájtom az előadás végén. A lényeg az az, hogy a befektetők szeretnének minél nagyobb számú regisztrált felhasználót kapni, a felhasználókat erőforrásnak tekintik, és nem pedig ügyfélnek. Az adataikat ugyanis továbbadják, eladják harmadik feleknek. Aztán az alkalmazás szegmensei nincsenek meghatározva a szociális hálók része, például az üzenetküldés, vagy mondjuk a háztartás kezelése a Google része, tehát megmarad ez a kérdés. Aztán pedig a piaci domináció, nagyon kevés szereplő birtokolja az adatokat. A kérdés az, hogy meg lehet-e védeni az alkotmányos értékeket, és arra következtetésre jutunk, hogy a jobb szolgáltatást nyújtók jobb védelmet kell, hogy biztosítsanak, és így lehet a tisztességes játékszabályok, a tisztességes játékszabályok felé eljutni. A következő dián lehet látni azt, hogy a lokalizációs adatok összefüggenek a felhasználói profilokkal. Mindegy, hogy most offline vagy online kommunikációról van szó. Megint nem, feltölt, nem feltétlen a hagyományos szereplőkre gondolok, de figyelembe kell venni mondjuk az elektronikus kommunikáció meghatározásakor a metaadatokat, illetve azt, hogy a Wi-Fi és Bluetooth tracking, tehát a 4-es és 8-as cikk, ott az adagyűjtés hogyan történik. Ugye azt mondják, hogy az eszköz elhelyezkedésével kapcsolatos adat, hogyha elektronikus kommunikáció szolgáltatást nyújtanak, akkor az elektronikus meta adatnak minősül. De elég nehéz ezt a felhasználók számára megérteni, nem értik, hogy ki tartozik ennek a hatája alá, és ki nem, tehát melyik távközlési cég igen, és melyik nem. Tehát világos, hogy kicsit átláthatóbbá kell tenni még a helyzetet, és egységesi a szabályokat. A következő példa itt egy hőtérképet láthatunk, ugye a 17-es preambulum bekezdés beszélt a hőtérképekről, a geospatial clusteringről, és lehet látni, hogy ahhoz, hogy a mozgás irányaira rábukkanjunk, bizonyos azonosítókra van szükség. Több célra lehet felhasználni. Például a, a forgalom mozgását anonim, anonim adatokkal is lehet nyújtani, és nincs ehhez szükség semmifajta azonosítóra. Tehát lehet látni azt, hogy hol vannak a helyek, hol vannak a turisták, a kisebb és nagyobb pontokon. Lehet látni, hogy hogy mozog a forgalom, nem kell ehhez azonosító anonim adatok elegendőek. A 17-es preambulum bekezdést azt hiszem kritikusabb szemmel kell tehát néznünk. A 8-as cikk 2b pontjáról már beszéltem, a gyűjtési zónák, ahol ugye Wi-Fi és Bluetooth nyomonkövetés zajlik, a felhasználók beléphetnek egy ilyen zónába, ahol az eszközüket nyomon követik. Semmi köze nincs a távközlési vállalatoknak ehhez, egész egyszerűen nyomon lehet követni őket, ezt neki kell lekapcsolni, miután figyelmeztető üzenetet látnak. És gyakorlatilag a feldolgozás is az explicit beleegyezés nélkül megvalósulhat. Ez eléggé érdekes helyzet, tehát hogy eléggé mm, élen járó szolgáltatásokat akarunk használni, és állandóan azon kell gondolkodnunk, hogy most akkor valami nyomon követ engem, meg ki kell kapcsolnom ezt a nyomonkövetést, vagy sem, hát szerintem ez a helytelen megközelítés. Végül pedig a 8.2b az nem egy 21-es, a 80-as cikke az általános adatvédelmi rendeletnek nem kapcsolódik eléggé a 21-eshez, de ezt a szakértőkre bízom. a fő cél az, hogy a távközlési társaságok ne legyenek mindenért a felelősek. A smart intelligens telefonokon és táblagépeken túlmegy a kommunikáció. Ha valaki megnézi a legutóbbi webes protokollokat, akkor látja, hogy mondjuk az én, hogy mondjuk egy kávéfőző automata a telefonon keresztül az internetre fölkapcsolódhat. Tehát mindegy, hogy milyen weboldalon vagyok rajta, akkor a telefonomon keresztül ki lehet ö, találni, fel lehet mérni, hogy milyen kávéfőzőt használok, és így tovább, mert az eszközök is kommunikálnak. A koromot említette valaki, ott már kihasználják ezt a lehetőséget, tehát az ilyenfajta ö, adatfelhasználást is ö, le kell fedni. A következő dia mutatja ezt, ugye a napi rutint, az alvás ritmust, ö, alvási szokásokat és egyebeket mind-mind nyomon lehet követni az internet segítségével. Van, ahol Bluetooth kapcsolat segítségével valósítható ez meg, de az adatok aztán mind elérhetőek lesznek a következő dia, például egy mérleg által mért, mérleg által mért adatok is elérhetőek az interneten, a következő dia, ugyanígy a, akár a fogmosás, hogy valaki milyen gyakran mos fogat, és milyen fogkefével szintén elérhető. És ugyanígy a többi diákon felsorol dolgok, valaki a reggeli rutin után ellép, otthon, ellép otthonról, nézze meg milyen játékokat vesz a gyerekeknek, a gyerekeket is nyomon követik, de gyakorlatilag most már az illemhelyet is rá lehet kötni az internetre, vannak hasznos szolgálat, szolgáltatások ezzel kapcsolatban, de nyilván nagyon fontos a magánélet és a személyes adatok védelme. Az elnök úr az utóbbival kapcsolatban viccelődik. Hát köszönöm a kollégáknak. Meghallgattuk a távközlési ágazat véleményét, a civil szervezeteket, a kiadói ágazat képviselőjét. Négyen jelezték, hogy kérdést szeretnének feltenni. Egy picit csúsztunk az idővel, kollégák. Kérek mindenkit, hogy próbáljon nagyon tömör lenni. Mário Laurisztinnel fogjuk kezdeni, aki az előadó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadók bemutatói. Nagyon gazdagító volt ez a panel. Azt gondolom, hogy több témánk is lenne még, és akár négy órát is eltölthetnénk. Csak milyen kérdésre térek vissza. Az első, ami az adatokat, a nagy adatokat illeti, említették a jelentést, viszont a jelentésben szükség van az adatvédelemre, ezen területen is, és ez csak egy általános dolog. Ha megnézzük az e-privacy rendelkezést és a GDPR-t, akkor úgy érzik-e esetleg, hogy itt még vannak tisztázatlan pontok. Ja, nyugodtan javítsanak ki, de az az érzésem, hogy inkább a személyes adatok gyűjtésére összpontosítunk, a az inputhoz az adatelemzéseknél, és kevesebbet beszélünk az eredmények felhasználásáról, amikor az input adatok alapvetően nem személyes adatok voltak, és nem szabályoztak őket. Nem igazán világos. Nincsenek világos szabályozások az e-privacy-re vonatkozva, az adatok ilyen típusú felhasználására vonatkozóan amelyek az elemzett adatokat személyes adatokká váltották. De nem pusztán a feldolgozásról van szó a felhasználás előtti szakaszban. Az a benyomásom, hogy itt más nyelvezetet kell használnunk, És lehet, hogy önöknek vannak megoldási javaslataik. A másik kérdés a reklámozásra vonatkozik. Csak egy megjegyzés. Azt gondolom, hogy az érintettekkel való kapcsolatainkban nagyon sok nyomásnak voltunk kitéve a kiadók részéről, és ez egy kicsit apokaliptikusra teszi a vitát, hiszen mi szerint mi a kiadókat tönkre tesszük, hiszen személyre szabad marketinggel dolgoznak, tehát ahol láthatóak ezek a piros vonalak, Mi az, ami annyira fontos, hogy nélküle nem lehet nyomtatott oldalakat kihozni? Én 40 éve készítek közvéleménykutatásokat fogyasztóknál, tehát azt gondolom, hogy a szegmenseket a személyesítés nélkül is meg lehet oldani. Ez úgy tűnik, hogy a nem szabályozott területeket használták ki, tehát lehet, hogy egy kicsit vissza kell forgatni az időt, amikor nem volt lehetőség a trackingre viszont a szegmentált közönség létezett. Kérdésem az utolsó előadásra vonatkozik, a fogyasztói jogokról nem beszélek, mert erről már volt egy ülésük. és a tartalommal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, de szeretnék majd még további üléseket, hiszen eh, olyan sok mindent eh, hallottunk az előadásokban, hogy a pontokra vissza kell térnünk. Majd vissza kell eh, térnünk még kérdésekre az ülés végén, lesz még egy kis időnk. Köszönöm. Bóni úr következik. Elnézést kérek a kollégáktól, de csak két percet tudok adni. Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon-nagyon röviden is tartani az időt. Az általános kép most az előadások után az, hogy egyrészt létezik a tracking, nem szeretnénk, ha követnének bennünket, a másrészt ott van a választás kérdése. Illetve annak technikai lehetőségek arra, hogy kerüljük a trackinget, és ön, önök nagyon sok technikai megoldást is javasoltak. Tehát az én kérdésem egészen más, hogyha megfelelően szeretnénk megvalósítani ezt a jogalkotást, akkor képzeljük el, el kell képzelnünk, illetve időt kell adnunk a vállalkozások számára ahhoz, hogy új technikai megoldásokat dolgozzanak ki. Hogyha ez lehető, lehetséges, akkor fontos ezt a rendeletet megvalósítani, még pedig egy időben a GDPR-rel. Tudjuk azt, hogy sok országban sok probléma van a GDPR megvalósításával, és hogyha megfelelően szeretnénk ezeket megvalósítani, én szeretném az e-privacy-re vonatkozó szabályozást, másrészt azonban azt gondolom, hogy nagyon sok megoldás bizonyos technikai opciókhoz fog kapcsolódni. A felhasználónknak több egyéni lehetőséget kell adni a beállításokra, hogy ők hozzák meg a döntéseiket. Mi az önök véleménye arról, hogy hogyan kell dolgoznunk? Hiszen szóval Márióval erről beszéltünk, és szeretnénk kerekasztal beszélgetéseket, sokkal részletesebb vitákhoz, ezekről a technikai kérdésekről. És minden egyes aspektusról gondolkodnunk kell. A reklámozásról beszélünk, egyrészt én egyetértek önnel, másrészt pedig eh, fel kell tegyük a kérdést, hogy célzott reklámozásra van ez szükség, hogyha eh, célzott eh, reklámozásra, akkor hozzá kell tenni félni az adatokhoz. Tehát fontos ezekről az aspektusokról mind-mind elgondolkodni azért, hogy megfelelő megoldás legyen. Köszönöm szépen, Darton képviselő. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. A korábbi panelisták közül elkezdve javasolta, hogy a hagyományos telekom kapcsán az ISP-knél nagyon szigorúaknak kell lennünk, hiszen ők mindent látnak. Meg szeretném kérdezni a panel hogy erről mit gondolnak. Az egyenlő feltételekről beszélünk, ez nehéz számol, az egyenlő feltételek azt jelentik azt, hogy minden egyes szereplőnek magának kell kitalálni ezt, hogy hogy jut a legjobb feltételekhez. Vannak hálózatok, infrastruktúra, néha léteznek az általános szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségek, de az OTT-k mégis bekerültek a piacra, azért, mert uh, ingyenes szolgáltatásokat ajánlanak. Azért, mert uh, az adatvezérelte étvágygerjesztés eszközét használták, és fontosan elépjünk vissza. Ezt próbáljuk biztosítani a javaslatban. Én meg szeretném kérdezni a panelistákat, hogy erről mit gondolnak. Nem sokat hallottam eddig arról, hogy úgymond megbízzunk a fogyasztókban. Ha nem tetszik az, hogy az adatokat valaki hogyan használ fel, akkor ne használja valaki az adott szolgáltatást. Ezt mondhatjuk-e vajon az európai fogyasztóknak, tehát én ezekkel kapcsolatban várom a véleményeket. Albrecht úr, igen, én ehhez csatlakozni tudok, hiszen amiről itt most beszélünk, az igazából nem uh, tiltó törvény rendelkezés, amely bárkit megakadályozna abban, hogy bárkinek továbbadja a személyes adatait, hanem egy olyan törvényről van szó, amely lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy döntsön, döntsön arról, hogy az adatait meg akarja e, osztani, vagy sem. És ez áll az alapvető jogok megértésének középpontjában is. Néha az a benyomásom, hogy e, nem mindannyian értjük azt, hogy az alapvető jogok, az alkotmányos keret egy olyan dolog, amit nem tudunk törvényekkel megváltoztatni, csak akkor, hogyha megváltoztatjuk a törvényeket, az alkotmány, stb. Karta 8-as cikkejében, az alapvető jogok katájában világosan szerepel az, hogy személyes adatokat csak akkor lehet feldolgozni, hogyha az adat személy ebbe beleegyezett, illetve e, egy speciális törvény lehetővé teszi ezeknek a, az adatoknak a továbbítását. És egy ilyen alkotmányos környezetben, akkor valaki egy adott céget képvisel, vagy egy márkát, és azt mondjuk, hogy a beleegyezést nem kell már használni, ami tulajdonképpen alkotmány ellenes, hát nem tudom, de úgy érzem, hogy néha egy kicsit közelebb kell, hogy legyünk ahhoz, amit a jogi keretként eh, megneveztünk. És a polgárjog az egyének autonómiával kapcsolatban világosan fogalmaz, tehát mindenki saját maga döntett arról, hogy foglalkozik egy tudja vagy nem, ad-e személyes adatot, vagy nem. Ezt jelenti a magánautomónia, tehát az adott személyekre kell bízni azt, hogy meghozzák ezeket a döntéseket, nem szabad őket megfosztani a döntéstől. És azt gondolom, hogy erre is összpontosítanunk kell arra, hogy hogyan tehetjük könnyebbé a kommunikációt az egyén és az ellenőr között arról a döntésről, hogy megadjuk -e az adatokat, vagy sem. És ugyan tegyük értelmessé a beleegyezést. És egy utolsó gondolat, az, az, annak az oka, hogy ezen a területen a harmadik félre összpontosítunk, az azért van, mert nem ismerem ugye a harmadik felek nagy részét, és hogyha visszatérünk a piacgazdaság alapjaihoz, amikor itt a magánautomaniáról van szó, akkor általában ismerem a másik személyt, akivel foglalkozok, hiszen a digitális környezetben, amikor a harmadik féltől érkeznek a kukik, nem ismerem a harmadik felet, és ez még bonyolultabbá teszi a kapcsolat kialakítását. Köszönöm. Thank you very much, Jan. Köszönöm, Jan. Csak egy, egy egész rövid megjegyzés. Nagyon fontos az, hogy átláthatóbb legyen a dolog, és hogy mindenki megfelelő információkat kapjon. Tehát eh, természetesen tiszteletben tartjuk az alkotmányos kötelezettségeket. Köszönöm. Krapini asszony, az utolsó felszólás. Köszönöm szépen, elnök úr. Románul fogok beszélni, anyanyelvemen. Elnök úr. Egy másodperc, egy másodperc. Thank you. Köszönöm. Érdekelne a véleményük a következő kérdésben. Eléggé tarka volt ez a panel, a felszólalók személyét tekintve. Az egyik azt mondta, hogy védeni kell a fogyasztók jogait, és az általános adatvédelmi rendelet ezt nem képes garantálni, egyetértek. Másrészt egy másik felszólaló azt mondta, hogy ez csak egy opció. És hogy inkább azt kellene mondanunk, hogy mit kell tenni. És azt mondta, hogy az adatokat védeni kell. Én az adatvédelmi szakbizottság tagja vagyok, és ilyen minőségemben jogom van dönteni is. De szeretném tudni, hogy mi történik az adataimmal. Tehát, hogyha ugyanabban a helyzetben vannak, mint én, tehát néha kapok e-maileket, üzeneteket emberektől, és egyszer nem tudom, hogy honnan szerzik meg a címemet. Éppen ezért eh, nem tudjuk, hogy hogyan használják az adatainkat. És ennek például nincsen semmilyen jogi következménye. Mi van akkor, amikor visszaélnek az adatainkkal? Hogyha én mondjuk a személyes adataimat odaadom valakinek, mi lesz akkor, hogyha egy harmadik személynek, egy harmadik félnek adja át az adataimat? Éppen ezért én úgy vélem, hogy tágabb kontextusban kellene ezt az eszmecserét lefolytatni. Szélesebb alapú vitára van szükségünk. Hiszen természetesen szeretnénk a tisztességes versenyt garantálni, és a megfelelő adatvédelmet. Igen, digitális korban élünk, de garantálnunk kell az adatok bizalmas jellegét. Köszönöm szépen. Most az előadóinkhoz fordulok. Tehát kaptunk néhány kérdést a hozzászólásokhoz, és akkor minden felszólaló kettő percet kap, hogy reagáljon a kérdésekre, felvetésekre. Tehát most kíváncsian várjuk, hogy mit mondanak. Munyac Márkusz úrral kezdjük. A személyes adatok védelmének a jogalapja. Tehát itt nagyon fontos az, hogy az adatok feldolgozásánál figyeljünk a bizalmas jellegre. Tehát bizonyos esetekben az adatok elkerülnek máshova, bizonyos esetekben viszont ott maradnak, ahová a fogyasztók szánták. De szerintem itt esetről esetre nagy különbségek vannak. És amikor a, az adatok gyűjtése, feldolgozása zajlik, akkor ez általában három lépésben történik, és mind a három fokozatnál megfelelő jogi garanciákat kell beépítenünk. Még egy másik lényeges megjegyzés. Nagyon összetett jellegű dologról van szó. És az adatok pedig különbözőek lehetnek, tehát lehetnek általános adatok, viszont lehetnek érzékeny adatok. És nagyon lényeges az, hogy az érzékeny adatokat meg tudjuk különböztetni. Mondjuk például az egészségre vonatkozó adatok. Tehát eh, mindenképpen eh, meg kell tennünk ezt a különbségtételt. De ezek technikai jellegű kérdések, amiket technikai módon meg lehet oldani majd. Tehát nagyon fontos az átláthatóság, az ellenőrzés, és hogy megfelelő átláthatósági és ellenőrzési eszközök legyenek a kezünkben. Tehát különféle adatfeldolgozási lehetőségek vannak, és például különféle ablakokat nyithatunk meg, ha adatokat szeretnénk megadni, és hogyha adatokat adunk meg magunkról, akkor ezeket az adatokat feldolgozzák. És a távközlési vállalatok felelőssége, hogy hogyan kezelik az adatokat, tehát például a fizetős oldalakon, a nem fizetős oldalakon, és ugyanez vonatkozik a metaadatokra is. Tehát itt nem, nem muszáj feltétlenül bejuttunk egy tartalomhoz. Köszönöm. Grüntal úr, köszönöm két dologra koncentrálnék. Először is, miért szükséges a célzott hirdetés, a személyre szabott hirdetés. A reklámpiacra az volt eddig a jellemző, hogy nem személyre szabott hirdetések voltak. A válasz az, hogy alapvető változások történtek az analóg médiáról a digitális médiára történő átállásnál. Az analóg média esetében a terület korlátozott volt. Tehát volt egy bizonyos mozgástér, és ezen a mozgástéren belül nagyon erős helyi piaci pozíciójuk volt a hirdetőknek. Tehát éppen ezért voltak viszonylag jó jövedelmeket csinálni a reklámaikkal. Most viszont teljesen megváltozott a helyzet. Hiszen most már nem a hely a lényeges, hiszen a digitális tér az szinte végtelen. Most nagyon fontos az, hogy egy hirdetés hogyan jusson el ahhoz, akit meg akar célozni. És a célzott reklám sokkal nagyobb hatékonysággal hat. Említettem a globális játékosokat, és a globális játékosok pedig nagyon céltudatos reklám technikával dolgoznak és ezek pedig sokkal erősebben hatnak a fogyasztókra, mint a helyi versenytársak hirdetései. Most a fogyasztóról, igen, igen, tehát a fogyasztónak természetesen joga van ahhoz, hogy döntsön, és nagyon fontos az, hogy tudja a fogyasztó, hogy milyen adatait gyűjtjük be, és hogy mire használjuk ezeket, és hogy meg tudja minket állítani. Tehát éppen ez egy nagyon átlátható módon kell az adatokat kezelni. Nagyon fontos az, hogy mi csináljuk ezt meg az ügyfeleinkkel, és ne engedjük ki a kezünkből a dolgot a globális nagy vállalatok játékterére. Tehát nagyon fontos az, hogy a mi felhasználóinkkal mi legyünk kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, Hidvégi Fanni. Tehát igazából nem akarok ismételni, néhány pontra szeretnék utalni. Én egy kicsit támadó jellegűnek hallottam ezt, hogy igazából a szabad média alapköve a reklám. Nem hinném, hogy ez így lenne. Tehát szerintem a, a média azért, azért más is, mint a reklám. Tehát nagyon fontos a média függetlensége. Az időkeret, és a végrehajtás. Meg vagyok győződve, hogy nincs szükségünk külön határidőkre. Igazából még nem voltak szankcionálási lehetőségek az általános adatvédelmi rendelet végrehajtása tekintetében. Tehát mindenképpen még kiegészítéseket kell tenni a végrehajtás tekintetében. A adatokhoz való jogunk, a saját adatainkhoz való hozzáférésünk egy alapjog. És azt látjuk, hogy sokan panaszkodnak, hogy az adataikkal, de lehet, hogy nem értik az összképet. De az biztos, hogy mindenképpen magasabb normákra van szükségünk. Tehát a fogyasztókat is megemlíteném, az emberi jogok, és az alapjogok pedig nem az ilyen dolgok függvényei. Végzetül pedig az adatkezelés, az input, a feldolgozás, igen, már erről szóltak, de egyetértek azzal, hogy az a magánélet tiszteletben tartása az elektronikus térben is garantálva kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát köszönöm, hogy itt vannak, és végezetül pedig eh, Randenberg professzor. Köszönöm, elnök úr. Bóni úr kérdéséből kezdem, hogy igazából mit értünk el a magánél tiszteletben tartása tekintetében. Tehát itt vannak a technológiák, és ott vannak a fogyasztók joga, és körülbelül 20 éve foglalkozunk ezzel a dologgal. Amit főleg az a gazdasági partnerektől látunk, hallunk, az az, hogyha világos jogszabályok vannak, hogy mit kell tennünk, akkor felépíthetünk valamit, akkor jó dolgokat hozhatunk létre. Viszont, hogyha a rendelet vagy egy jogszabály nem érthető, akkor arra nem lehet jó dolgokat építeni. És ez vonatkozik a magánélet tiszteletben tartására, a személyes adatok védelmére, tehát, hogyha most összehasonlítjuk az Európai Unióban, hogy mennyi, mennyi, mennyi forrás jut például az adatvédelemre, a biztonságra, hát nézzük meg. Hogy, és utána felmerül a kérdés, hogy a magánélet tiszteletben tartása az ennyire fontos-e? De a lényeg az világos jogszabály. Volt egy kérdés, hogy bízhatunk-e a fogyasztókban? Igen. Először is. A, most vegyünk egy példát, tehát olyan, a fogmosás. Kellemetlen, de szükséges. És főleg a fiatalok nem észlelik a magánélet tiszteletben tartásának a fontosságát, és igazából elmehetünk például más iparágokban is az édesipar, az édesipar is azt mondja magáról, hogy egészséges, bízzanak benne az emberek. Ugyanígy informálnunk kell az embereket a személyes adatok védelméről, a magánélet tiszteletben tartásáról, hiszen az interneten is mindent alá kell írni, hogy elolvassuk az adatvédelmi nyilatkozatot, különben nem léphetünk be. Tehát, hogy ezt elkerüljük, a magánélet tiszteletben tartását megfelelő módon definiálni kell, és a jogszabályokat pedig be kell tartani. És természetesen nem, nem nehéz egy szoftvert összeállítani, és például a Google megtartja saját magának a dolgait. És nem feltétlenül informálja az embereket mindenről. Tehát igazából, hogy mit csinálnak az alkalmazások, azt nem feltétlenül tudja minden fogyasztó. Tehát ez egy dolog. De nem tudom, hogy a Stein úr az utolsó kérdését jól értettem-e. Tehát itt intelligens adatok, tehát hogy a személyes adatokat hogy lehet megszerezni, esetleg ezt, ezt jobban meg kell néznünk majd. Thank you very much. Thank you very much, Professor, and uh, thank you to all Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ránk szánták drága idejüket, és természetesen még kapcsolatban maradunk. Tehát még egyszer köszönöm, hogy vázolták nekünk álláspontjaikat. Most, kedves kolléganő kollégánk, áttérünk a harmadik részre, Tehát kérem a részvevőket, hogy hallgassák meg a harmadik részünket az elektronikus hírközlési adatvételemre vonatkozó javaslatról, a kommunikáció titkosság és biztonsága a konkrét témánk. change lines. Just indicate you want to change. So colleagues, um, those of you who are staying, please. Uh... Kedves kollégák, kollégák, kezdjük a harmadik részt, és először is üdvözölném a felszólalóinkat és ilyenkor a vége felé az idő már nagyon szoros, és mindenkit megkérek, hogy tartsa magát a felszólási idejéhez, és ne lépjenek túl a 7 perces határon, mert szeretnénk még a kérdéseket is meghallgatni a végén. Rendben? Az első felszólalónk, Ilias Hancos, úr a simantektől az iparképviseletében, és megkérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt tanácsi tagállami bizottsági képviselők, hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani először a szervezőknek, hogy lehetséget, lehetőséget biztosítottak nekem arra, hogy itt előadást tartsak. A megjegyzésemet a biztonságra, illetve a bizalmasságra fogom korlátozni, hiszen, ahogy hallottuk, ennek a rendeletnek a fő célkitűzése ez a kettő. Kérem a következő diámat. Az épráveszi rendelet vajon a célkitűzését teljesíti-e. Az információ biztonság arról szól, hogy az információt, az adatot védjük, ez a GDPR irányelv már megvalósítja, az infrastruktúra a NIS irányelvben szerepel, az identitások az e-idazban, és az interakciók, hát hogyha az e-privacy a bizalmas jellegét kívánja ezeknek az interakcióknak védeni, akkor van valódi szerepe az architektúrában. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ez akkor lehet hatékony, hogyha megfelelő a célzottsága, és hogyha következetesen működik együtt a többi eszközzel. A következő dián a az OTT hatását lehet látni a távközlési cégekre, illetve más piaci szereplőkre illetve hogy ezek a szereplőket hogyan befolyásolja az e-privacy irányába. Azt is elmondtuk, hogy gyakorlatilag az IoT-t, tehát a dolgok internetét kívánja lefedni ez. Van-e erre szükség? Szerintem nincs e felől kétség, és hallottunk több biztonsági szakértőtől már az elmúlt hetekben, hogy a gépek közötti kommunikációt is védeni kell. Több esemény következett már be, amely a kiberbiztonságot fenyegette, és ezt a fajta kommunikációt érintette. A bizottsági javaslatban a biztonsági és bizalmassági jellegen kívül a címkékről, a hitelesítésről is szó esik, ezek mind olyan területek, amelyeken az EU is dolgozik, illetve a Dolgok Internet Szövetség is. A böngészőkön, sütéken és általában a technológia felhasználásán a privacy beállítások kezelésére sok vita zajlik, általában azt mondják, hogy a sütik nem hatékonyak, az emberek általában az elfogadom gombra kattintanak, mégis azzal nincsen gond, hogy a technológia használata így működik, de azt garantálni kell, hogy ne legyen semmifajta gateway, tehát hogy ne ösztönözzük az oligopóliumok létrejöttét, azáltal, hogy egyfajta eszközre összpontosítunk, tehát hogy például a böngészőkre, hogy csak ezeken érik el az internetet. Egyébként is egyre függetlenebbé válik az internet használata a böngészőktől. Aztán ugye az első fél, illetve a harmadik fél tartalom, ennek a meghatározása az problémás. Vajon most minden, ami az első fél böngészőjéből érkezik, az jó, ahhoz nem kell beleegyezés, vagy sem. Milyen területeket kellene javítani az e-privacy rendeletben? Hölgyeim és uraim, láttuk már ebben a javaslatban az, hogy nagyon világos megfogalmazása van annak, hogy a biztonsági célra feldolgozott adatok milyen kategóriákba helyezhetők. A bizottságnak gratulálhatunk ahhoz, hogy ezt a lépést megtette, és felismerte, hogy a kiberbiztonság jelentősége mekkora ebben az esetben. Tehát kategorizálási szempontból mondhatjuk, hogy a bizottság helyesen járt el. Ugye védeni kell a metaadatokat, a tartalmat, a személyadatokat, de ezekhez ugye hozzá is kell tudni férni, hogy a védelem hatékonyan megvalósulhasson. Tehát, hogyha ez helyes, az adatok felosztása, akkor a hatókörrel lehet a gond, tehát a kivételek megfogalmazása, és itt megy szembe a javaslat a GDPR-ről. Csak az OTT és távközlési cégek dolgozhatnak fel eh, személyadatokat, pedig vannak eh, biztonsági szolgáltatásokat nyújtók, adat eh, ellenőrzők, mint egy bank mondjuk, vagy közigazgatási szervek, ezek mind-mind ki vannak zárva. Úgyhogy feltételezem, hogy ez egy természetellenes eredménye gyakorlatilag annak, hogy az e-privacy rendelet hatókörét megpróbálták meghatározni, de közben meg ez lett a hatása, ez lett az eredménye mindennek. Mindenki, aki az általános adatvédelmi rendeletre támaszkodik, több adatot kell, hogy összegyűjtsön, mert például egy fertőzött eszköz IP címére szert kell tenni, szert kell tenni, vagy pedig egy szerverhálózat infrastruktúráját fel kell tárni, vagy egy phishing e-mailben lévő URL-t meg kell határozni, és ez az új rendelet alatt nem lehetséges, tehát mindenki majd a GDPR-re fog támaszkodni, ezért van szükség módosításra. A következő dia, és ezen próbálom illusztrálni az általam elmondottakat, elnézést kérek az apró betűméretért, nem látható jól a képernyőn. De ha megnézzük a 2009-es irányelvet, a régi e-privacy szabályt, eh, szerepeltek benne a biztonsági technológiák és szolgáltatások nyújtói, amennyiben adatellenőrzőként léptek fel. Aztán, ha megnézzük az általános adatvédelmi rendeletet, akkor itt szerepelnek a hatóságok, és megnézzük, a mostani rendeletjavaslatot, akkor itt hirtelen csak az OTT-k és a távközlési cégek szerepelnek. Tehát így gyengül a biztonság. 2009-ben és a GDPR esetében is a szöveg erősítette a biztonságot, a parlament határozott álláspontjának és a társainak köszönhető, hogy a biztonság megerősödött, hiszen önök a szavazóik biztonságát tartották szem előtt, most a javaslat gyengíti a biztonságot, én megint ezt kérném önöktől, hogy ahogy ezt tették a múltban is, tegyék helyre ezt a szöveget. Következő kérdés, vajon a biztonsági előírásokat lehet-e javítani ebben a rendeletben? Véleményünk szerint igen. A jó irányban célozzák meg a szereplőket, de van még javítani való. biztonsági kapacitásokat kell nyújtani, nem pedig egy általános kötelezettséget kell itt megfogalmazni, hogy bizalmas környezetet kell teremteni. Az adatvédelmi rendelettel kapcsolatos tapasztalatainkon alapul ez a véleményünk. A biztonság egyébként azt is magában foglalja, hogy távolról le lehessen érni a végpontot, nem vagyok abban biztos, hogy a 17-es cikkre szükség van. Még két megjegyzésem van, kifér hozzá az adatokhoz és milyen célból. Ez nem biztonság politikai megjegyzés, de fontos. Az adatvédelmi rendelet alatt van egyfajta rendszer, amely leírja a személyes adatokhoz való hozzáférést az IKT ágazat szereplőire vonatkozóan minél, le, minél inkább összeszorítjuk, korlátozzuk ezt a hozzáférést, annál inkább olyan fajta ökoszisztéma jön létre, olyan fajta munkahelyek, amelyeket elvárunk. A jogszabályok betartatása, igen, ez benne volt még a 2009-es jogszabályban is, viszont most a kivételek eléggé nyitottak, a tagállamokra vannak konkrétan bízva. Miután több bírósági ítélet is volt, született már, azt javasolnánk, hogy harmonizál definíciót hozzanak. Köszönöm szépen. A következő szakértőnk Guillermo Beltre, az Európai Fogyasztók Szervezetének jogi és gazdasági osztályának vezetője. Parancsoljon. Chairman, thank you. Mondjam és uraim, köszönöm szépen elnök úr, hogy meghívtak bennünket, 43 szervezetet képviselünk 31 országban, és nagyon örülünk annak, hogy megoszthatjuk a véleményünket ebben a nagyon fontos anyagban. Ez egy nagyon fontos jogalkotási téma. Üdvözöljük a bizottság javaslatát. Ez nagyon jó kiinduló pont a vitához, és eh, nagyon értékeljük ezeket az erőfeszítéseket. Azt gondolom, nagyon fontos emlékezzünk arra, hogy ez a jogalkotás miért is ennyire szükséges. Ahogy az Európai Bizottság és az EDPS elmondták, nagyon fontos az alapvető jogok védelme, magánszére szavéreme. A hetes cikke az alapvető emberi jogokkal, kartának ezt ki is mondja, az e irányelv kiegészítő volt, egy plusz védelmi szintet volt hivatott megvalósítani, és azt gondolom, hogy ez a rendelet egy plusz védelmi szintet képez a GDPR mellett. És végül nem utolsó sorban, gondoljunk csak bele, az e-privacy rendelet tulajdonképpen egy bizalmi erősítő mechanizmus, és magánszféra barát versenyhelyzetet teremtett olyan szolgáltatások esetében, amelyek közérdekűek. Tehát nagyon sok oka van annak, hogy ez az e, eszköz hogyan valósít meg számos közös célt. Hogyha a részletet e, elemezzük, és Albrecht úr összevetette ezt a e, másik irányelvekkel, megvilágította azt, hogy mit kellene megváltoztatni, én arról szeretnék szólni, hogy ezeket a közös célokat hogyan lehet elérni. Nagyon fontos a kommunikáció bizalmassága. Hallottuk ma azt, hogy ez az eszköz az eszköz annak, hogy a digitális szférában megerősítsük a bizalmat. A fogyasztók 92% azt szeretné, hogyha bizalmasak lennének a kommunikációt. Üdvözöljük azt, hogy ez a javaslat kiterjed minden típusú kommunikáció szolgáltatása nem csak a hagyományos csatornákon közvetítettek ére. Természetesen statisztikai adatok azt mutatják, hogy a fogyasztók magas szintű védelmet szeretnének, függetlenül a szolgáltatásoktól. És egy fontos pontra hívta eh, fel a figyelmet a kolléga, én csak csatlakozni tudok ehhez. A tárolt kommunikációról is beszélünk, amelyeket különböző eszközben tárolnak, és egy nagyon másik ö, fontos pont, amelyel ez a rendelkezés foglalkozik, az a kommunikáció biztonsága. Úgy érezzük, hogy ez az összeszolgáltatásra kell, hogy vonatkozzon, és itt fontos kapcsolat teremteni ezen rendelet és um, elektronikus kommunikációs kód között, hiszen ez nagyon fontos cikkeket tartalmaz a biztonság kérdésével kapcsolatban. Tehát a két torok között fontos kapcsolat teremtenünk. A kolléga beszélt uh, a biztonságról, az internet világában nagyon agasztó híreket hallunk arról, hogy uh, hogy a játékokat hogyan lehet kikémlelni, mert ezek hogyan tudják megfigyelni a gyerekeket. A Kéla nevű játék harmadik felek számára is továbbított információt, megfigyel a gyerekeket, és ez egy olyan példa, amelyet figyelembe kell vennünk a jogalkotási eszköz kapcsán, és fontos a közös célt megvédeni, amit minden, mindannyiunk számára és a gyermekeink számára szeretnénk. Nagyon fontos pont az, hogy az e-privacy rendelet nem szabad, hogy korlátozza a fogyasztók lehetőségeit. Tehát fontos biztosítani azt, hogy ez fejlődhessen. És végül, de nem utolsó sorban, erre az e-privacy rendeletre szükségünk van a tracking miatt is. És az Euróbarométer megmutatta azt, hogy a fogyasztók 81%-a szeretné a default e, lehetőséget, e, a javaslatnak e, ezt tartalmazzák el. Sajnos ebben ez nem szerepel, de hogy Borgézius úr korábban elmondta, és ezt láttuk a 29-es cikk munkacsoport véleményében, és a privacy by default nem ugyanaz, mint a choice by default nem csak a browserekre kell összpontosítunk, hanem más technológiákról is beszélnünk kell, kommunikációs technológiákra, mert lehetővé teszi a kommunikációt, például a mobil uh, rendszerek, stb. Ebben a javaslatban a 8-as cikk szintén nagyon fontos. Ez az eszközökre terjed ki, hogyha belegondolunk, akkor azt gondolom, hogy ebben az eszközön sokkal több információ van, mint az otthonomban. Tehát fontos, nagyon fontos védelmi intézkedéseket hozni a technikai eszközökre nézve, és hallottunk a kukikról, a 82b ről a Wi-Fi trackingről, fontos, hogy ez ne történhessen meg előzetes beleegyezés nélkül. És fontos egy olyan mechanizmust kialakítani, amely jól átgondolt. Fontos, hogy itt ne születesen kézag. És miután már ezt több hozzászólótól hallottuk, fontos elgondolkozni azon, hogy lehetővé a tracking wallokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Giuseppe úr következik az olasz adatvédelmi hatóságtól. Much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők. Elfogadnák, hogy tévére vigyék este a leveleiket? Hogyha nem szeretnék, hogy a tévé bemutassa a magánjellegű levelezésüket, akkor értik, hogy miről beszélünk. Egy nagyon érzékeny dologról van szó. A bizalmasság nélkül nem működhet a telekommunikáció. Éppen ezért szükségünk van az általános adatvédelmi rendeletre, szükségünk van arra, hogy az emberek bizalmát megtartsuk. A technológia a kulcs hiszen eh, igazából a személyes adatok védelme már egy árucikké vált. És eh, az adatok áramlanak, és az adatokból is árucik lesz. Az adatok pedig körbe mennek a világon, és eh, viszonylag kevés globális játékos birtokába kerülnek. Úgy várjuk, hogy a rendelet a lehető legjobb jogi eszköz, amely gátat szab az adatokkal való visszaélésnek. Nagyon fontos, mint említettem, a bizalmasság. Az adatok feldolgozásánál pedig a lehető legkevesebb derogációt kell alkalmazni. Nagyon fontos az, hogy annyi adatot gyűjtsenek rólunk, amennyi szükséges az elektronikus kommunikációhoz. Ezen kívül nagyon fontos az adatok névtelensége. Az átláthatóság is kulcs szó a bizalom felépítésében. Mindenféle adatokról, tartalmakról van szó, bizalmas jellegű adatokról. Most a névtelen adatokról szólnék, ha megengedik. Az irányelve már szó van erről az anonimizálásról. És nagyon fontos, hogy az adatok névtelenítése már az adatgyűjtés legelején megjelenjen. Hiszen így az adatok megvannak, tehát az adatok rengeteg lehetőséget adnak a szolgáltatóknak, hogy a tartalmakat az igények szerint alakítsák, viszont a névtelen adattal sokkal nehezebb visszaélni. Itt három nagyon fontos kötelezettségvállalásról van szó. Az első az átláthatóság, a, a névtelenítés metodológiája másodszorban. Nagyon fontos, hogy legyen egy hatástanulmány a magánélethez való jogról, és nagyon fontos az, hogy a felhasználók opt-outot kapjanak, tehát hogy amennyiben nem értenek egyet azzal, hogy az adataikat begyűjtsék, akkor megtagadhassák. Igazából csak is eh, így tudunk egy eh, magánéletet tiszteletben tartó elektronikus kommunikációt végrehajtani. Ezen kívül még egyszer ismételném, hogy eh, a biztonság és az átláthatóság a két legfontosabb dolog ezen a téren. Szeretném eh, kihangsúlyozni, hogy eh, az ellenőröknek is erősebb jogosítványokat kell adni. És eh, a adatok viszont legyenek hozzáférhetők az ellenőrök számára. A jelen javaslatok nem elégségesek a bizalom felépítéséhez. Egy minimális védelmet nyújtanak, és véleményem szerint a már említett névtelenítés lenne egy megfelelő megoldás. Ezen kívül a gyártóknak és az ellenőröknek is megfelelő szankciós lehetőségeket kell kapniuk. A kuki, a sütik lehetővé teszik a nyomonkövetést, és éppen ezért szükség van a szabályzásukra hiszen a sütikkel való navigáció nem védi megfelelően az adataikat. És például a süti elleni védőfal sem megfelelő, és nem biztos, hogy megfelelő módon tudják használni az így védett tartalmakat a felhasználók. A már meglévő jogszabályok jobb betartása is nagyon lényeges, másodszorban pedig a sütiket pedig sokkal jobban meg kell vizsgálni, hogy melyik milyen következménnyel jár. Nagyon lényeges az, hogy a navigációs szoftverek megfelelő funkcionalitással rendelkezzenek. És ezek a dolgok általában technológiai jellegűek. Nem elég az, hogy opciókat kínáljunk fel. Nagyon fontos az, hogy megfelelő körülményeket is biztosítsunk. És pedig úgy, hogy a magánéletet messze menően tiszteletben tartsák. Ezen kívül a sütikre is megfelelő kötelező jogszabályokat szeretnénk hozni. Most az adatok integritása és hozzáférhetősége lenne az utolsó témánk. Minden nap használjuk az elektronikus eszközöket. És használunk különféle alkalmazásokat. Nagyon lényeges az, hogy megfelelő módon garantálják a bizalmat. És olyan jogszabályokat kell hoznunk, amelyek nem csak a mai napra, hanem a jövőre is vonatkoznak. És természetesen eh, a szolgáltatók legyenek elszámoltathatóak. A pillanatnyilag még meglévő fokhíjakat pedig be kell zárnunk. A technológia alapvető fontosságú. És eh, a bizalom kérdése új generációs technológiát óhajt. A jelenlegi eszközök nem védenek megfelelően. Szeretném a LIBE szakbizottságnak megköszönni, hogy lehetőséget adott nekem, hogy elmondjam a véleményemet. Most az önöké a felelősség, hogy eldöntsék, hogyan szeretnék a jövőben az adatvédelmet alakítani az életünknek eléggé jelentős dimenziójáról van szó, és egyre fontosabb lesz az elektronikus kommunikáció. Hiszen az ember digitális lényé válik. És ez azt jelenti, hogy új értékeket teremthetünk, de új konfliktusokat is a már meglévők mellé. Ez pedig az a kérdés, amelyet el kell dönteniük. Önöknek sok bölcsességet kívánok a döntésükhöz. Köszönöm. Köszönöm. Ez már szinte Shakespeare-i befejezés volt. Sajnálom, hogy itt a végén került sor erre a kiváló előadásra, és hogy most már csak kevés kérdésre, hozzászólásra van lehetőségünk. Látom az arcokon is, hogy fáradnak, de ennek ellenére szeretném megköszönni, hogy szólt hozzánk. Kimegy az internetre, amit előad. Tehát sokkal többen hallják, mint itt a teremben. Most az utolsó vendégünk következik, Benjamin Strass, a Facebook szoftvermérnöke. 6-7 perc. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mérnökként 5 percenként szoktam, 5 percekre szoktam a beszédeimet bemérni, de ettől még a Facebooknak dolgozik. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak. Benjamin Strass vagyok, és én a Facebook egyik szoftvermérnökeként beszélek most itt. Crossfunkcionális csapat vagyunk, és a magánéletet magánéletvédelméért, a biztonságért vagyok felelős. Nagy örömmel osztom meg önökkel a Facebook véleményét a magánélet, illetve az adatok védelméről. Alapvető változást láttunk az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokban az e-privacy irányelv létrejötte óta. Általában legelőször A-ból B-be küldtek az emberek üzeneteket, de manapság többet várnak az e-mailben ki akarják szűrni a spameket, és rengeteg üzenetküldő szolgáltatásra használnak, időpontokat foglalnak, taxit hívnak, és így tovább. Ez a terület rendkívül intenzíven és gyorsan fejlődik. Én azokról a szolgáltatásokról beszélnék, amelyeken mi dolgozunk, úgy, hogy a kommunikáció biztonságosan bonyolódhasson. Az M-Suggestions az egyik példája ennek. Automatikusan feldolgozza az üzeneteket, nem csak élelmiszert lehet vele rendelni, barátokkal beszélni, időpontot foglalni, hanem még rengeteg mást is. Mesterséges intelligenciát használunk a kommunikáció javítására. De van még erre másik példa is. Van egy automatikus alternatív szövegelnevezésű alkalmazásunk a látás problémákkal küzdő felhasználóknak, és remélem, hogy látják a dián ennek, a, ennek az alkalmazását.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 This product was developed through the analysis of ezt a terméket a Facebookra beköldött fotók elemzése után dolgoztuk ki, a Messengerben is szeretnénk elérhetővé tenni, és persze ehhez az szükséges, hogy a fotók tartalmát fel lehessen dolgozni. Ez a fajta technológia áttöréseket tesz lehetővé a kommunikációban, és ez az észszerű, a tartalom észszerű feldolgozásának példája. Végül pedig szeretnék beszélni a munkánkról, amely biztonságosabbá teszi az online élményeket. A kommunikációs adatokat úgy dolgozzuk fel, hogy a szolgáltatásra vagy személyekre károsakat kiszűrjük. Az, olyan, az ilyen képeket tehát kiszűrjük kutatók segítségével detektáljuk és blokkoljuk ezeket a képeket, így a közösség biztonságát megőrizzük. Most már intelligensebb, kifejezőbb és biztonságosabb tehát ez a szolgáltatás. Mérnökként én izgatottan várom az új, a termékek új generációját. A big data és a mesterséges intelligencia izgalmas jövőt tartogat. De a jelenlegi szövegezés meg a jelenlegi szövegezés veszélybe sodorja ezeket, jogellenesnek tekinti ezeket, ezt a fajta adatfeldolgozást. Mi a Facebooknál hiszünk abban, hogy az embereknek joga van ellenőrizni azt, hogy mi történik az adataikkal. Az átláthatóság és az ellenőrzés a cél de a kutatásokból kiderült, hogy az emberek, ha felugró képernyőket látnak, akkor sokkal gyorsabban végigkattingatnak ezeken, és nem foglalkoznak a tartalmukkal. Amikor ezeket a kérdéseket föltesszük, nem igazán válaszolnak rájuk. A spam, a malware, a gyerekekkel való visszaélés kiszűrésére ez nem megfelelő tulajdonképpen ezek a szereplők az optátot használhatnák, tehát nem védjük a nagyobb közösséget. Plusz a szolgáltatások fejlesztését is megakasztja mindez. A más célokra gyűjtött adatok elemzése fontos lehet, például az új adatvezérelt szolgáltatások kidolgozásában. Minden egyes feldolgozási cél lelassíthatja ezt az egészet például az automatikus alternatív szöveg esetében. Ezért aggaszt bennünket ez a beleegyezés az adatfeldolgozáshoz. Például a Facebook Messengerben is problémákat jelent. Reméljük, hogy a szöveg módosítása a magánélet jogait is védi majd. Nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, és várom az eszmecserét a javasolt rendeletről. Megköszönöm Strász úrnak, és megköszönöm azt is külön, hogy San Franciscóból egészen ideig Brüsszelig utazott, hogy itt legyen ezen a meghallgatáson, és még egyszer a panel szakértőinek köszönetet mondok valamennyi meghívott szakértőnknek, és mint mindig, a szokásosan Márió, aztán Mikel és a többiek következnek, Dalton úr, és a többiek, ahogy szoktuk. Márió, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésem a Facebook képviselőjéhez szól. Ugye most már tényleg elég élénk vitát folytatunk a hatályról. Mi az ön véleménye a Facebookról? A Facebook valóban egy nyilvánosan elérhető hálózat, vagy csak részben, vagy egyáltalán nem? Hogyan passzolhatjuk, passzinthatjuk össze ennek a rendeletnek a hatáskörét, illetve azt, amit a Facebook tesz. Hogyan lehetne a Facebookot tekinteni? Nyilvános, magán, csoport, egy személy, aztán pedig a problémák, a biztonsággal kapcsolatos problémák. Én nagyon örülök, hogy ennyire határozottan hangsúlyozza, hogy meg kell érteni, hogy a bizalmasság és a biztonság ugyanannak az érmének a két oldala ugyanannak az aggálynak a két oldala. És ezt a kapcsolatteremtést, hogy kimondta, felvetett bennem ez a kérdés. Folyamatosan zajlik a vita, ugye, hogy választanunk kell a bizalmas az adatok védelme, a bizalmasság, illetve a biztonság között, tehát a terrorizmussal szembeni közdelem között. Egy nagyon konkrét vita zajlik erről. Van-e valamilyen fajta gyakorlati, technológiai megoldása ennek a problémának? Ön hogyan látja? Nagyon hálás vagyok. Másik szakértőnknek is, a Dakisztó úrnak, amiért ennyire alaposan elemezte ezt a területet. Nem is fogom megkísérelni, hogy feltegyem ezt a kérdést, mert nyilván messzebb kell még ennél mennünk. Amit ön elmondott a felelősségről, abból látszott, hogy nagyon határozott a véleménye. És hát nyilván az ön tapasztalatával talán elérhetnénk azt a szintet, ami az elvárt, de a monopóliumok problémája még mindig létezik. A kérdés az, hogy mit tehetnénk. Beltra úrhoz is intézhetem ezt a kérdést Facebook, a Facebook felé is, hiszen gyakorlati monopólium birtokosai. Tehát gyakorlatilag előáll az a helyzet, hogy a fogyasztónak nincs szabad választása. Nem lehet tehát megoldani a problémát ezzel az e-privacy rendelettel talán valami újabb vagy más eszközre vagy megközelítésre lenne szükség. Hogyan tudjuk tehát megoldani a monopolizáció problémáját? Tehát a hozzáférés jogát monopolizálja valaki. Nagyon fontos az is, hogy valóban lássuk, ezeket a problémákat a dolgok hálózatával, a dolgok internetjével kapcsolatban, mert enélkül nem tudjuk megoldani a nehézségeket. Egyébként e tekintetben nagyon örülök annak, hogy többször említette, hogy itt az innovációról is szó van, ne csak akadályként tekintsük mindezt, hanem ez az innovációt is ösztönözheti. És én nagyon remélem, hogy új technológiai megoldások is születhetnek. Én szeretném mindannyiunknak, megköszönni, mindannyiunknak megköszönni ezt a rengeteg információt és ezeket a gondolatokat. Remélem, hogy a vitát még majd tudjuk folytatni. Köszönöm. Köszönöm. Mikael. Köszönöm szépen az előadást. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volna mindannyiunk számára, akik dolgoznak a jogalkotás kapcsán, meghallgatni válaszokat. Köszönjük, hogy felvetették a biztonság kérdését, és azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsfontosságú pont. értek az önök megjegyzéseivel. Azt gondolom, hogy holisztikusan kell keresnünk ezeket a válaszokat, a biztonság, a GDPR, a a hálózat, hálózati információ, biztonság és az interakciók, a, ezen kívül az interakció, de amikor elkezdtük a munkát, említették az internetet, és az egyik szlájdon szerepelt a kapcsolat az emberek és a gépek között. Én azt gondolom, hogy sokkal bonyolultabb sorrendeket kell mérlegelnünk, tehát ez a lánc bonyolultabb, teljesen új dologról van szó. Hát nem ugyanaz, mint a GDPR esetében. az alapvető jogoknál, amikor az adott cég elküldi a, a személyes adatokat, az összes dimenziót mérlegelnünk kell, amely az interakciókkal foglalkozik. És azt gondolom, hogy a Facebook erre nagyon jó példát adott. Ez egy teljes mértékben új funkció, új lehetőség az emberek számára is, és szeretnék ezzel kapcsolatban tisztázást. Hogyha ezeket a megoldásokat megol, megszüntetjük a Privacy Regulation-ben, akkor választhatunk, és ezt is kereshetünk. Ezek a funkciók a döntések tükrében válhatnak lehetővé hiszen szükség van az ellenőrzésekre és az eszközökre. Tehát így kell kialakítani a beállításokat. És az utolsó kérdés Giuseppe de Cristóhoz szólna. Ön a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalt képviseli. Én ezt a kérdést már korábban is fel tudtam volna tenni. és remélem, hogy sikeresen megvalósul ez a szabályozás, a szer... megfelelően kell szerveznünk a munkánkat, az e-privacy rendelet kapcsán is, hogyha el akarjuk érni a, azt a szerepet, amelyet a bizottság kialakított. Tehát fontos, hogy május végével ez a rendelkezés hatályba lépjen. Tehát önök szerint ez lehetséges -e? Érte, mit kell megtennünk ennek érdekében? Megpróbálunk találkozót szervezni a nemzeti parlamentek képviselőivel, hogy ők hogyan dolgoznak a GDPR témájában, hiszen ez egy kulcsfontosságú kérdés. Dániel. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon érdekes ajánlatot hallottam, de Krisztó úrtól, hát a eh, brit eh, képviselők ritkán kerülnek adásba. Az első kérdésem az lenne, hogy ez a rendelkezés a kiberbiztonsági kérdéseket segíti el, vagy pont, hogy eh, akadályozza őket. Azt gondolom, hogy a hatos cikkeit világosan meg kell vizsgálnunk. De azt gondolom, hogy ezek a kérdések eh, sokkal eh, eh, fontosabbak lesznek, ami a sütiket illeti. Ezt megemlítették a panelisták. Hogyha nem tudja valaki, hogy mi ez a süti, akkor nem tudom, hogy ez változtatni fog-e bármin is. Nem tudom, hogy a konszenzusra jutunk el. Tehát ha valaki nem ismeri a sütik lényegét, akkor valaki, aki hozzáférne, szeretne férni a szolgáltatáshoz, egyszerűen ide beklikkel. Ami a lokációs utánkövetési szolgáltatásokat illeti, a, a videó streaming szolgáltatások kérdése érdekel, és nagyon gyakran meg kell adni a tartózkodási helyet azért, hogy valaki eh, ellenőrizhesse azt, hogy megfelelő területen tartózkodik-e. Azt gondolom, hogy ellentmondásos jogalkotások vannak eh, digitális eh, tartalom kapcsán az adatok személyesítételében illetve hogyha visszaadjuk ezt egy fogyasztónak, ha elvégezte a szolgáltatást. Ez ellentmond a GDPR-nek, amelynek célja az, hogy az adatokat személyesítetlen formában tartsa. Nem tudom, hogy mindez hogy kapcsolódik össze. És az utolsó kérdésem a bizalmasságra vonatkozik. Nagyon gyakran jogalkotási keret nélkül próbálják meg ezt elfogadtatni, mert a piac ezt elvárja. Tehát több jogalkotásra ne szükségünk ezen az oldalon. És a második pont, ami a terrorizmust illeti, támadások után a rendőrség és a rendészeti szolgáltatás szolgáltat, nem tudtak információhoz jutni. Tehát a magas kockázat esetekben a rendészet hozzáfér ezekhez az adatokhoz. Tehát eh, meg szeretném kérdezni, hogy hogyan tudjuk elismertetni a javaslatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Csantos úr. I'll, I'll work my way. Köszönöm átrágom magamat a kérdéseken és a keresztreferenciákon. A terrorizmusról szóló vita, illetve tehát, hogy hogy függ össze az adatvédelem, illetve a terrorizmusról folytatott diskurzus, a terrorizmus. Először is úgy gondolom, hogy meg kell értenünk, hogy amennyiben a kiberbiztonságról van szó, akkor nincsen feltétlenül csak rossz és csak jó. Adok egy példát. Tehát eh, igazából jó, hogyha hozzáférhetünk adatokhoz, de hogyha én egy kiberbűnöző vagyok, akkor eh, azt fogom csinálni, hogy küldök egy sütét, és megkérdezem, hogy eh, kéred ezt a kukit, ha kéred, akkor ezt meg ezt csinálhatod, és a felhasználó pedig eh, letölti ezt a kukit, amivel esetleg kárt okoz a gépével, és eh, a, titkosítás is nagyon lényeges, a titkosítás eh, egy technológia. És nagyon fontos az, hogy jobban védjük a kommunikációnkat a támadók ellen. Hiszen a káros a káros vírusok tönkretehetik a gépünket. És igazából a rossz fiúk meg pénzt szednek be azért, hogy esetleg a vírust eltávolítsák. Tehát a, a technológia az jó is, meg rossz is. Tehát a technológia, amint a konyhakés. Kenyeret is vághatunk vele, meg embert is ölhetünk vele. A mi szempontunkból úgy gondolom, hogy nagyon lényeges kihangsúlyozni azt, hogy az iparnak nagyon fontos, hogy a kötelezettségeit betartva dolgozzon, a fogyasztók bizalmát élvezve, a Szimatek nem ezt nagyon komolyan vesszük, nagyon jó együttműködésre törekszünk, és nagyon jó együttműködésünk van például az Európollal és egyéb bűnüldöző szervekkel. Nagyon lényeges ez az együttműködés, tehát a, az ipar, a technika és a bűnüldöző szervek együttműködése. Tehát természetesen részt vállalunk az eszmecserében, és mi is hajtómotorja vagyunk a vitának, és ezen a ponton pedig még nincsen végleges döntés. De természetesen szükségünk van az erősebb, a jobb titkosításra, szükségünk van a bűnüldöző szervek segítségére, például az Európol segítségére, és így, így tudjuk garantálni a biztonságot. Tehát nincsenek könnyű technikai megoldások, nagyon nagy a kihívás, hogy hogyan építhetünk fel egy bizalmat, és hogyan tudjuk hatékonyan védeni a társadalmunkat. Bóni úr említette a gép-gép közötti kommunikációt és a kritikus információkat. Teljes mértékben egyetértek, és ebben a tekintetben nagyon jó dolog, hogy a bizottság jogi személyekre is kiterjesztette a hatályt. Alapvető fontosságú, hogy eh, a magánélethez való jog megfelelő védelmet kapjon. Kritikus fontosságú, hogy igazából ne csak a személyes adatokra korlátozunk. Köszönöm. Köszönöm. Meltra úr, csak néhány megjegyzés a kérdésekre. Laurisztin asszonynak üzenem, hogy nagy érdeklődéssel és aggodalommal figyeljük azt, amit úgy nevezett, hogy az adatok monopolizációja. Hát nem csak a Facebook esetében, hanem más nagy platformok esetében. Tehát ez nem az E, tehát a magánélethez való jog megoldása, hanem figyelnünk kell itt a fogyasztóvédelemre, figyelnünk kell a digitális fogyasztóvédelemre és természetesen a magánélethez való jog szabályzására. Tehát az online piac monopolizációs tendenciákat mutat, ami, ami nem jó. És Bóni úrnak azt válaszolom, igen, egyre bonyolultabb, egyre összetettebb a helyzet, és az emberek és a gépek közötti kommunikáció nagyon összefonódik. De természetesen beszélnünk kell az emberek közötti kommunikációról, a gépek közötti kommunikációról, és itt az alapvető elvekről szólnénk, és garantálnunk kell, hogy betartsuk a biztonságot, és betartsuk a bizalom szabályait. És hogyha a különféle közérdekek között konfliktus van, például új szolgáltatások fejlődnek, akkor emlékeznünk kell arra, hogy minden konfliktus helyzetben tudnunk kell, hogy mely közérdek fontosabb, és nagyon fontos az, hogy az alapvető jogok kartája ne sérüljön. Dalton úrnak a következőt válaszolnám itt a kiberbiztonság tekintetében. Tehát a jogi eszközök megvannak, tehát garantálhatjuk a közcélokat, és szeretnék még utalni az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódexre a sütikkel kapcsolatban. A kuki, illetve a süti már nem az alap technológia, hogy az embereket odavonzák, már rengeteg más eszköz van. A sütin kívül is. És olyan dolgok, amelyekkel a jogalkotás nem foglalkozik. Nekünk pedig garantálnunk kell, hogy megfelelő védelmet kapjon mindenki. Dakisztó, please. Dakisztó úr, nagyon röviden. Először is egyetértek abban, hogy azok a pontok, amelyeken végig szaladtam, még több időt is érdemelnek, de szerencsém van, mert az e-privacy rendeletről most adta ki a munkacsoport a jelentését, úgyhogy itt további részleteket találnak, és egyébként sok gyakorlati megoldást is azokra a problémákra, amelyekre felhívtam a figyelmet a beszédemben. Az el is érkeztem Bóni úr felvetéseihez. Hogyan készülünk fel tehát az általános adatvédelmi rendelet lépésére, illetve az e-privacy rendeletre? A tudatosság az első válasz. Tisztában kell lenni azzal, hogy a technológia az mindig fontos eleme lesz a döntések meghozásának az adatvédelmi hatóságok esetében. Elég visszagondolni a Google-ra és az elmúlt évekre. Nagyon fontos tevékenység zajlott, ugye sok adatvédelmi felügyelet együtt járt el és született meg a döntés. Ugye tisztában voltak a technológiával, és így képesek voltak olyan megoldásokat végrehajtani, amelyek segítségével a biztosítékuk megvalósultak, tehát közelebb kerültek a, az emberekhez, mint bármikor korábban. Ez tehát a lényege, mindenkinek fel kell készülni arra, hogy a technológiával foglalkozzon, ne csak az alapelvekkel, mert ha nem vagyunk képesek erre, akkor új, újfajta digitális szakadék jön létre az elvek, illetve ezeknek a végrehajtása között. Tehát az a kockázat esetleg, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy konkrétan a gyakorlatban hogyan lehet megoldásokat végrehajtani, és lehet, hogy olyan helyzetben leszünk, hogy egy elvet meg tudunk fogalmazni, de ezt a gyakorlatban nem tudjuk érvényesíteni, és ennek bizony következményei lehetnek az egyes emberekre nézve, szándékon kívül, de bekövetkezhetnek ilyen dolgok. Végül pedig a biztonságról néhány szó. Említették, hogy a gépek, az emberek, gépek és gépek között bonyolult interakciók jöhetnek létre. el kell, hogy mondjam, hogy a biztonsági szempontokra talán a rendeletben több figyelmet kellene fordítani. Ez egy olyan terület, ahol a biztonság és a magánélet védelme együtt kéz a kézben jelenik meg. Nem minden esetben vannak ezek ugyanazon az oldalon, de most itt igen. És van egy fontos pillére itt az egésznek, az adatok minősége. Melyik az az eszköz, amely biztonságot tud nyújtani? Ugyanaz az eszköz, amely a magánéletvédelmét biztosítja. Például a hitelesítés, a titkosítás, és így tovább. Ezek az eszközök a biztonságot is növelik, és a magánéletet is védik. Tehát szerintem ez jó példa, és érdemes elgondolkodni rajta. Köszönöm szépen! Köszönöm, és Strászónak adom meg a szót végül, de nem utolsó sorban. Az első kérdés azt érintette, hogy a Facebook az tulajdonképpen micsoda, nyilvános, magán, hogy jelenik meg. Mérnöként az az igazság, hogy eléggé hezitálok azzal kapcsolatban, hogy valami legális vagy sem. A Messenger hasonlít abban az felvetéseihez, hogy magánüzenetek mehetnek rajta, még akkor is, hogyha esetleg az egész Facebookra nem vonatkoztathatóak ezek a tulajdonságok. Aztán a terrorizmus, nem tudom, hogy hogyan lehetne, inkább egy nagyobb, egy átfogó biztonsági keret be kellene ezt illeszteni, nem pedig egy ilyen szűk megfogalmazásba. Tehát a biztonságról kellene általánosság, a biztonságot kellene általánosságban vizsgálni, tehát hogy a gyerekeket célzó képeket kiszűrjük, az intim képeket kiszűrjük, az úgynevezett revenge pornográfiát, és így tovább. Nem hagyományos biztonsági kockázatról van szó, szó de erre például lehetőséget kell biztosítani, és vannak olyan aggályok, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a megvalósulása nehézségekbe ütközik majd. Bóni úr kérdése a videóval kapcsolatban. Hát elég nehéz, hogyha egy ilyen rendeletet elfogadnak, nehéz lenne egy ilyen szolgáltatást megvalósítani. Csak az információ feldolgozásával, az adatok feldolgozásával tudjuk ezt megvalósítani, és számomra nem egészen világos, hogy hogyan tudjuk ezt a szabályokat betartva megoldani. Tehát, hogyha csak mérnökként gondolkodom, és nem Facebook mérnökként, akkor az aggályom az az, hogy az olyan cégek, mint a Facebook, az EU kívül is birtokolnak majd adatokat, ahol az innovációra lesz lehetőség. És akkor ezek a termékek kimaradhatnak az EU-ból, de az EU-n belüli mérnököknek nem lesz meg ez az előnye. Tehát tulajdonképpen az egész, egész piacokat lehet blokkolni, új területeket, amelyek nagyon aktívak most. Ez számomra aggasztó. Tehát jobb az, hogyha mindenki részt vehet az innovációban és a fejlesztésben. Az utolsó kérdés, amire ki akartam térni, az a titkosítás, Dalton úr említette ezt. Tényleg ez itt a lényegig vezet el. Látható, hogy van életképes piac, az embereknek választása, szabad választás, hogy használjanak-e ilyen titkosítást. A Facebook Messengerben van titkosított chat módszer, hogyha nem akarják a felhasználók azt, hogy a Facebook hozzáférjen ehhez. Bizonyos funkcionalitások nem elérhetők ilyen esetben, de van lehetőség a titkosításra. Aztán az intelligens funkciókhoz használhatják a nem titkosított verziót. A felhasználók tehát változtathatnak, váltogathatnak a titkosított és nem titkosított kommunikáció között. Köszönöm, Strász úr, mondja az elnök, és ezzel elértünk a meghallgatásunk végére. egy meghallgatás sem tud mindenre választ adni. Az előadó, az árnyék előadók is nagyon jó kérdéseket vetettek fel. Nagyon értékes hozzászólásokat hallottunk, az előadások is kiválóak voltak, szeretnék tehát mindenkinek köszönetet mondani, és az előadónak szeretnék még biztosítani a zárszóra, tehát már jó a tiéd a lehetőség, hogy összefoglald a vitát. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek, de szeretném még azt is elmondani, hogy elgondolkodtam azon, hogy vagy itt most arról beszéltünk, hogy szükség van a magánéletvédelmére, az információk bizalmas voltának a tiszteletben tartására. Egy fontos dolgot nem említettünk, egy fontos témát, a gyerekek témáját mert beszélhetünk rengeteget a hozzájárulásról, és így tovább. De hát, hogyha a gyerekekről van szó, akik szinte már előbb, talál, előbb kezdenek el okostelefonokat használni, mint ahogy megtanulnak járni, és hát az ő beleegyezésükkel nem lehet semmit sem megtenni, nem lehet ezt felhasználni az interneten. Tehát eleve mindent védeni kell, ha gyerekekről van szó. És ez egy nagyon fontos kihívás. És nem csak a gyerekekről van szó, hanem egyéb kiszolgáltatott társadalmi csoportokról, akik használják az intelligens technológiákat, de nem feltétlen tudnak elgondolkodni azon, hogy ennek milyen komplikált jogi és egyéb következményei vannak. Tehát figyeljünk oda. Szoftverfejlesztőként, jogászként és egyéb szakértőként figyeljünk oda ezekre a csoportokra is, mert mi ugye tájékozottak vagyunk, de a kiszolgáltatott társadalmi csoportok nem biztos. A második megjegyzésem a bizalommal kapcsolatos. A bizalom értéke nagyon fontos. Azok esetében is, akik ezeket a technológiákat gyártják, szolgáltatásokat nyújtják. Fontos a bizalom, és ennek két feltétele van legyenek átláthatóak és tájékoztassák megfelelően az embereket. Mert ez elengedhetetlen. Nekem van egy komoly aggályom, Bóni úr kezdte ezt a gondolatmenetet, és én ezt folytatom. A végrehajtás vajon ilyen rövid időkeretek között? Én tudósként, professzorként a humán erőforrásokról gondolkodtam el, és ez aggaszt az egyetemen, a Nemzeti Adatvédelmi Hatósággal ült össze, és más tudósok is jelen voltak, nagyon komoly kérdéseket tettek fel. Közülük az egyik az volt, hogy ki és hol képez olyan embereket, amelyek aztán adatvédelemben szakértők tudnak lenni, és ezekben a szervezetekben el tudják végezni ezeket a feladatokat, mert szükség van erre a kapacitásra. Még a tanmenet sem létezik, itt különböző disziplinákról van szó. Információs, kommunikációs tudomány, pszichológia, technológia, és így tovább. Tehát a bizottságtól azt hiszem kérhetünk nagyon komoly lépéseket e tekintetben. Technológiailag a készenlét az egy dolog, de hogyha nincs meg a humán erőforrás, akkor semmit nem lehet megvalósítani. Nagyon hálás vagyok valamennyiüknek, mert kibővítették a tudásunkat, sok mindent tanultunk, és ebben az értelemben a jó irányba haladunk, én megnyugodtam ebben. Az előadónak és az árnyék előadóknak, mondja az elnök, sok sikert kívánok a munkához. Még egyszer meg köszönöm az előadóknak, valamennyi előadónknak, akik az előző panelekben tartottak előadást. Minden vendégünknek is köszönetet mondok, azoknak is, akik kifejezetten erre a meghallgatásra utaztak ide. Tehát köszönöm a részvételt és a hozzájárulásokat, és a, ezt a parlament és a Libeszak Bizottság nevében.